Allora, buonasera, se prendete posto. Üdvözlök mindenkit, kérem foglaljanak helyet. Szeretnénk kezdeni az ülést. Allora, per quanto riguarda uh, il progetto di ordine del giorno, è stato trasmesso per posta elettronica. Először is a napi rendet nézzük meg, ezt megkapták e-mailen. Szeretnék köszöntet mondani a gyakornokoknak, és szeretnék köszönetet mondani a titkárság tagjainak is. Ami a holnapi szavazást illeti, ezt előkészítették, illetve az OLAF meghallgatást is előkészítették. És november 9-én 9-ére szeretnék elhalasztani a jelöltekről szóló szavazást. Egyetértenek-e ezzel, vagy szeretnének-e valamit mondani? Jó, ha nem, nincs semmi ellenvetés, akkor november 9-én fogunk szavazni a jelöltekről. Akkor sikerült elhalasztani a november 9-ére a szavazást. Nincs ellenvetés. Jó, akkor folytassuk. Természetesen a jelölteket is tájékoztatjuk arról, hogy november 9-ére halasztjuk a szavazást. Természetesen el kell kerülnünk. E, természetesen e, nem szabad őket különösen e, feszültségnek kitenni, vagy nyomásnak kitenni. Remélem mindenki elhozta a szavazókártyáját, most elektronikusan fogunk szavazni. az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós garancia témájáról, témáról van szó. Először megadom a szót Dolcs Tamásnak, aki a jelentéstevőnk. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, bizottság. Engedjék meg, hogy eh, mindenekelőtt köszönetet mondjak a bizottság tagjainak, illetve a témával foglalkozó más bizottságok munkájában vevő képviselőknek azért a segítségért és támogatásért, amit ennek a jelentésnek az elkészítése során is tapasztalhattam a részükről. Szeretném ezúttal is megköszönni a bizottság titkárságának a munkáját. Nincs olyan kérdés, amelyik ne lenne jelentős, ha egyszer már a Parlament Költségvetési Ellenőrzési Bizottságának az asztalán fekszik. Mégis ezek között is különösen fontos, hogy megfelelő felhatalmazást adjon az Európai Parlament az Európai e, Beruházási Befektetési e, Banknak az unión kívüli projektek e, támogatásához. Az előterjesztés több ponton módosítja a korábbi érvényes határozatot. A benyújtott módosító javaslatok döntő részét beépítettem az előterjesztésben. Tisztelettel arra kérem a kollégákat, hogy a mai szavazáson az előterjesztőként támogatott módosító javaslatokat támogassák, és ezzel a kellő segítséget és támogatást meg tudjuk adni az EIB-nek az ez irányú munkájának a tovább folytatásához. Grazie, onorevole Dolce. Non... Köszönöm szépen, Dolcs úr. Ha nincs más, aki hozzá kíván szólni, akkor kezdjük is meg a szavazást. Az egyes módosító indítványal elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ügyrendi kérdés? A gépem nem működik, elnök úr, úgyhogy a kollégám helyén kell üljek, és ezért nem számolják a szavazatomat. Jó, akkor megengedem, és így, így helyet lehet cserélni, ha senki nem ellenzi, akkor jó. Nekem viszont nincs itt a kártyám, elvesztettem Strasbourgban, és nem találták meg, nem kaptam olyat, de majd jelzem, hogy hogy akarok szavazni, jó? Jó, jó. Jó, akkor felemeléssel. A kettes módosító. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító indítás, ö, indítvány megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hetes módosító. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es módosítóindítvány. indítvány. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor nézzük. Az egész dokumentumra vonatkozó szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 21-en mellette szavaztak, egy, egy valaki tartózkodott. Köszönöm szépen. Akkor menjünk is egyből tovább. A napi rendi pontunk következő eleme, következő pontja. Az, az Európai Rendőrakadémiára vonatkozó 2008-as mentesítés megtagadásának nyomon követése és Matiő asszony. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha van időnk, elnök úr, akkor eh, szeretném a, szeretném, hogyha a kollégákkal egy kicsit részletesebben tudnánk erről beszélni. Ugye az egész eh, dolgot nyomon követjük a Költségvetési Bizottságon belül is, és ott is volt némi visszhangja ennek. Úgyhogy a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy a költségvetés egy részét, a CEPOL költségvetésének egy részét befagyasztja. Erről ezt megerősítették, úgyhogy most erről kell, hogy határozzunk, de meg kell, hogy vizsgáljuk, a, milyen hatásai lesznek, ha megtagadjuk a mentesítést. A szakbizottsági kollégákkal be, szeretnék most erről beszélni, és szeretném, hogyha a vezetőtestület igazgat, igazgatóját is meghallgatnánk az új ügynökség igazgatóval, ő már tárgyalt, de nem nyilatkozott erről. Egyszerűen egy levelet kaptunk, amit gondolom mindenki olvasott. Az új elemekről szólt ez a levél, és a meghallgatást követően, az igazgató meghallgatását követően ezt már ismertük. De most szeretném, hogyha a bizottságon belül néhány kérdést megvizsgálnánk, megválaszolnánk. A irányító testület a, az Olaf vizsgálatának eredményeit megkapta, de még nem beszéltünk erről, és az egyszerűen hihetetlen. Hihetetlen, hogy mi még nem ismerjük a vizsgálat eredményeit, nem kaptuk meg. Egy csomó kérdést tettünk, kérdésünk lenne az irányító testületnek, a szabályok átláthatósága például, ez is ezt is megtagadták. Szeretnénk a neveket látni. nem az, in, az interneten nincsenek rajta a, az irányító testületnek a tagjainak a nevei, pedig általában ez megtalálható ott. Most nem. Végül pedig számos kérdés is van az igazgatónak, és erről fontos beszélni. Persze nem túl sürgős, de jó lenne azt is tudni, hogy novemberben vagy decemberben nem tudnánk-e az igazgatóval találkozni? Köszönöm szépen, Krisztász, megadom a szót. Nézd, niet mijn Um, ik, ik moet zeggen Meg kell, hogy mondjam, hogy mindaz, amit Matyőtől most hallok, Matyő asszonytól, az, um, az teljes mértékben osztom, nagyon jól együttműködtünk a jelentés során, és valóban rengeteg nyitott kérdés van még a kollégák szeretném én is kollégákat arra ösztönözni, hogy ezeket a kérdéseket oldjuk meg, válaszoljuk meg, mielőtt még további lépéseket tennénk, úgyhogy azt asszony támogatom ebben. Bene, quindi siamo tutti d'accordo con... Jó, köszönöm szépen. Hogyha mindenki ezzel egyetért... Egyetért? Mindenki? Kérdezem inkább. Elnök úr, semmi kifogásom ez ellen. Úgy gondolom, hogy a szepollal, cepollal, ezzel az esettel még foglalkoznunk kell. Vettem magamnak a bátorságot, hogy parlamenti képviselőként a bizottsághoz egy parlamenti kérdést intézek, hogy ők hogyan kívánnak az esettel kapcsolatban eljárni, mert az a benyomásom, hogy semmit nem terveznek arra az esetre, vagy nincsen semmiféle megoldásuk arra az esetre vonatkozóan, hogyha megtagadjuk a mentesítést. Egy olyan probléma előtt állunk tehát, amit a szerződés maga is nyitva hagy, gyakorlatilag ez egy jogi hiátus. Nagyon örülnék annak, hogyha a bizottság határozott választ adna erre, ugyan nem lehet gyak, igazából tudni, hogy mi lesz, mert néha olyan a bizottsági válasz, mint a delfiós mondá, előrejelzései, úgyhogy szeretném tudni, hogy mi lesz a következő lépés. Grazie. Ok, se non ci sono altri interventi su questo punto, le Ha más nem kér szót, akkor... De ön még kívánt? Nem, nem kívánt ön sem. Akkor a következő napi rendi pontunkra térjünk át az ötösre. Ezt tesz még egyszer? Ik weet niet wat we nu beslist hebben, voorzitter. Er was een drukkelijke vraag van mevrouw Mathieu om... Uh... Om, om... Ah, we gaan het uitstellen. Ja, oké. Okay. Dat is goed. En we proberen de directeur dan uh, te ontmoeten. Ja, oké, okay, dat is goed. Megpróbálunk az igazgatóval ta- találkozni, majd jó, akkor rendben van. Jó, talán nem volt egyértelmű Akkor a hatos, az ötös napi rendi pont az olaszországi küldöttségi látogatásról szeretnénk szólni. Már jártunk Görögországban, Horvátországban, és úgy gondolom, hogy a következő látogatás, küldöttségi látogatás programja is eljutott önökhez. Nem végleges ez a program. Október 21-én meghívtunk Tremonti urat, de sajnálattal közölt, hogy nem tud eljönni, és egy helyettest küldött hozzánk. Nem hiszem, hogy ezzel kapcsolatban bármit el kellene még mondanunk. Menjünk is tovább a napi rendünkben. Ez pedig az Európai Csalás elleni hivatal igazgatói posztjára pályázók meghallgatása. A bizottság listája itt van, megint megadom a szót. Talán egy picit túl gyorsak vagyunk, vagy én vagyok túl lassú. Röviden szeretném elmondani, annak ellenére, hogy nem szorít minket az idő, a küldöttségi látogatással kapcsolatban. Egy kicsit aggaszt engem az a televíziós stáb, amelyik elkül, elkísér minket. Szeretném kvázi viszontbiztosítatni magam, hogy véglegesen tisztázták-e, hogy a program mely részén vehet részt a televíziós stáb, és hol nem. Ha jól emlékszem, a koordinátorok körében megállapodtunk abból, hogy az, a külső programokban ott lehetnek, ez ugye abszolút nem kérdéses, és a nyomozói zsurnalisztika programpontnál ha a képviselők erre hajlandók, akkor igen, de azt mondtuk, hogy a belső megbeszéléseknél nem fog a televíziós táb részt venni. Kérdésem, hogy ez valóban így van-e? Kérem, erősítse meg. Köszönöm szépen. Ahogy ön mondta, Köszönöm szépen, ahogy mondta, a, bizottság, a szakbizottsági, illetve a bizottsági tárgyalások belső ülésén nem vehet részt a, a stáb, és én írtam is az angol zsurnalistáknak, úgyse bocsánat újságíróknak, akik szerettek volna részt venni. Nem válaszoltak, nem reagáltak a levelemre, de akár ott állnak az újságírók, akár nem, a belső megbeszélések munkájában nem vehetnek részt. Ami pedig azt illeti, hogy az ülést megelőzően akarnak a felvételeket forgatni, az lehet, de nem magában, a, a magán a látogatások és megbeszélések során. Valóban tehát megerősíthetem azt, amit mondtam. Úgy gondolom, hogy fontos a következő is. A tanácskozások bizalmas jellegét mindenképpen biztosítani kell. Öm, Olaszországi utazáson én is részt veszek, hiszen alapítottak is vagyok ebben a, a csoportban, és örülnék, hogyha tehát ezek a megbeszélések ilyenek legy, e, lennének. Ha nem tévedek, elnök úr, akkor az Olaf igazgatói posztjára pályázók meghallgatása is zárt ülésen volt tervbe véve. Nem tudom, hogy tévedek-e. Abból indultam ki, hogy zárt ülés lesz a meghallgatás, de már úgyis késő, úgyhogy végül is mindegy. Tessék, Szonúr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolgot szeretnék mondani az előkészítő anyaggal kapcsolatban, amit kaptunk. Ennek az anyagnak a nagy része, amelyet ma megkaptunk, főleg az Olaszországban, az olaszországi úttal kapcsolatos, olaszul van például én nagyra értékelem az olasz nyelvet és az olasz népet, de azért ugye nem kell olasz vizsgát tenni ahhoz, hogy valaki az Európai Parlamentnél dolgozhasson, úgyhogy milyen státusza van ennek az anyagnak? Hogyan állt ez össze? hogyha szerepel ebben az anyagban valami olyasmi, amivel kapcsolatban azt várják tőlünk, hogy mi ezt tudjuk, akkor jó lenne, hogyha el tudnám olvas, olvasni. Hogyha valami háttéranyag, aminek a tartalma végül is nem életbevágó, akkor el tudom fogadni. Elnök. Köszönöm szépen. A titkárság dolgozik ezen a kérdésen. Egy kicsit későn kaptuk meg az anyagokat. Úgyhogy emiatt van csak olasz nyelven meg az anyag. Egyszerűen arról van szó, hogy nem készült el időben az anyag, más nem tudok mondani ezzel kapcsolatban. Akik a háttéranyagot készítették, nem készítették el időben. Elnök, szeretne még valaki hozzászólni az olasz látogatással kapcsolatban? Ha nem, akkor térjünk rá a következő napi rendi pontra. Mégpedig az Európai Csalás elleni Hivatal igazgatói posztjára pályázók meghallgatása. Hat jelöltünk van a shortlisten, és most ma délután és holnap délelőtt fogjuk meghallgatni őket. Ahogy már elmondtuk, november 9-én lesz a vita és a szavazás. Ami itt fontos, a hatékony meghallgatás, a hatékony munkavégzéssel kapcsolatban az, hogy mindannyian tartsuk be az előre meghatározott időt. Tudjuk, hogy mi a helyzet. 5 percet kap a jelölt arra, hogy egy bevezetőt tartson. Az 5 perc végén miénk a szó, és kérdéseket tehetünk föl. A kollégák tehát kérdéseket tesznek föl a jelölthöz. Már megkaptuk azoknak a nevét, akik szeretnének kérdést föltenni. Egy perc a kérdésre, két perc a válaszra. Úgyhogy eh, pingpong módszer lesz. Kérdés, válasz, kérdés, válasz. Az első jelölt itt is van, Herbert Bösch, sok szeretettel köszöntö, köszöntöm Önt, eh, itt túl mellettem, Herbert Bösch, és eh, rögtön rá is térhetünk az előadására, a bevezetőjére 5 perce van, tehát hogy a bevezetőjét megtartsa. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy újra itt lehetek. És kicsit idegesebb vagyok, mint a korábbi alkalmakkor, de nagyon örülök, hogy itt vagyok. Miért jelöltettem magam erre a pozícióra? Több oka is van ennek. Az egyik az a szomorú ok, hogy Döner egykori igazgató korán elhalálozott. A másik ok, az az, hogy az Olaf reformjára van szükség. Persze tudjuk, hogy az Olafot nem lehet egyik napról a másikra megreformálni, már régóta dolgozunk ezen. Nyilván ez összefügg ez a reform az Olaf új igazgatói kinevezésével, és harmadszor pedig Az Európai Bizottságnál részt vettem különböző meghallgatásokon és képzési intézkedéseken, workshopokon, úgyhogy örülök annak, hogy itt lehetek. Nyilván önök is tudják, hogy jelentéstevő voltam ebben a szakbizottságban, és itt a parlamentben, akkoriban, amikor az Európai Bizottsági szabálytalanságok kivizsgálására került sor. Akkoriban ugye volt egy vizsgálóbizottságunk, amely hónapokon keresztül működött, és akkoriban jelentéstevőként lehetőségem volt arra, hogy a csalás és a szabálytalanságok elleni fellépést megismerjem, ebbe beletanuljak, és nem nulláról indultunk, voltak már bizonyos előtörténetek. Az Olafot emiatt alapítottuk meg egyáltalán, ezek miatt, a szabálytalanságok miatt, emellett azonban két dolog nagyon fontos még számomra. A csalás elleni harcban nagyon fontos, hogy nagyon veszélyes az, hogyha olyan elvárásokat keltünk, amelyeket nem tudunk betartani hogyha, valaki, hogyha nincsen megfelelő forrásunk, ha nincsen megfelelő jogi keret, akkor az elvárásokat nem tudjuk teljesíteni, és ez a munkatársak motivációjára is lecsapódik. És ebben az összefüggésben én úgy döntöttem, hogy nem fogok kompromisszumokat kötni. Ennek semmi értelme nem lenne. Másodszor itt van még ugye a felelősség kérdése is. Azt hiszem, hogy fontos a személyes felelősségvállalás és fontos az, hogy végeredményben, és ez volt az egyik legfontosabb ö, eredmény a 90-es évek válságából. Nos tehát, az nem igazán tetszik nekem, hogy az Olafban eh, nagyon sok mindent eh, egy igazgatóságon keresztül eh, vezetik le, vagy bonyolítják le. Megtanultuk régről, hogy ha túl sokan vállalják a felelősséget valamiért, túl sok ember felelős valamiért, akkor a végén senki sem felelős valamiért. Hogyha valakinek nincsen jogi végzettsége, képzettsége, akkor még fontosabb kihasználni az Olafnál dolgozó munkatársak szakértelmét és szaktudását. Én biztosíthatom önöket, hogy mielőtt, ha én megkapnám ezt a pozíciót, eh, minden döntéshozatalom előtt eh, az eh, Olafnál dolgozó szakértőkkel megvizsgáltatnám a kérdést. Most pedig angolul fogok beszélni. Benyújtottam egy rövid anyagot, a prioritásaimat tartalmazza ez és a gondolataimat az Olaffal kapcsolatban. Ahogy már elmondtam, a fő prioritás az Olaf reformja. És én úgy látom, úgy érzem, hogy ha engem választanának meg, akkor az Olaf reformja lenne a legfontosabb prioritásom. Ami a reformot illeti, külső reformra van szükség, hiszen az új szerződés új lehetőségekkel lát el bennünket. Az Lisszaboni szerződés 325-ös cikke, ez sokkal jobb alapot ad a munkánkhoz, mint az eddigiek belső reformja reformra is szükség van az OLEV-ban, hogy a vizsgálatokra koncentráljunk. Azt hiszem, hogy hiba az, hogy a munkatársi állománynak csak az egyharmada dolgozik a, a vizsgálati ágazatban, vagy a vizsgálati osztályon, én legalább az fele, a munkatársak felét ide osztanám be, és ez szerintem kezelhető. A harmadik pont pedig az, hogy látnunk kell, az együttműködést az Olaf és a, az ügyészség között. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, köszönöm. Köszönöm szépen ezt a bemutatót, ezt a bevezetőt, mondja az elnök. És most kérdések és válaszok következnek. Tessék, Reszle asszony. Köszönöm szépen. Egy másik szerep Penben, hadd kérdezem a következőket. Láttuk, hogy milyen gyengeségei vannak a hivatalnak, a hosszú nyomozások, az elévülések emiatt. A pályázatnál sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk a korábbiaknál arra, hogy az igazságügyi és igazságszolgáltatási területen tapasztalatot szerzett kollega is jelentkezzen, és ezért örülünk, Bös úr, hogy jelöltként, pályázóként ön is eh, szerepel. A kérdésem az, hogy a pályázat ezen pontjának eh, hogyan felel meg az ön életrajza és az ön tervei. Köszönöm szépen. Most mi legyen, angolul válaszoljak? Jó. Azt hiszem, hogy eh, teljes mértékben önökön múlik, hogy ezt hogyan bizo- tisztázzák a bizottsággal, hiszen a bizottság és a, a bizottság politikai szakkollégiuma állította össze ezt a pályázatban, de hát ez a prioritások kérdése, az intézményeken múlik minden, meg kell, hogy mondjam. Abban azonban biztos vagyok, hogy és ezt adtam elő a meghallgatások során az intézményeknél is, hogy jelentős tapasztalattal rendelkezem a csalás elleni harcban a korábbi politikai szintek alapján is, és valószínűleg megfelelő partner lehetnék, és jó jelölt ebből az értelemben a reformok továbbvitelében is, hiszen az intézményekkel itt együttműködésre lesz szükség. Köszönöm szépen, Gájer úr. Köszönöm szépen, Bős úr, én is üdvözlöm Önt e körben. Az olaf kapcsolatban, akkor, mint mindannyian tudjuk, egy olyan intézményről van szó, amelynek különleges a helyzete az intézmények szövevényében. Az, az egyes intézmények egymás közi kapcsolata és a tagállamokhoz való kapcsolata alapján is. Vagy meg tudod-e nekünk mondani azt, hogy a, az európai szinten milyen tapasztalatokat szereztél más intézményekkel való együttműködés terén? Kann ich nochmal den Sukus haben? Entschuldigung. Also... Ähm, mir geht's, mir geht's... Mire gondolsz pontosan? Elnézést, hogy ezt megkérdezem. Arról van szó, hogy milyen tapasztalatot hozol magaddal más intézményekkel való együttműködésre vonatkozóan, hiszen az OLAF főigazgatójának ez fontos lesz. Köszönöm szépen a kérdést, és azt hiszem, ön is tudja, te is tudod, hogy a korábbi munkahelyem eh, Bocsánat, korábban már eh, végeztem munkát eh, az olaf kapcsolatban, az OLAF jelentés előadója, jelentéstevője voltam az Olafot, akkor napi tárgyalási szinten ismerhettem meg. Ez persze egy egyszerű alap, és így az Olafot egy ilyen nagyon egyszerű alapokon tudtam egy, egy mindennapos együttműködésbe belevinni a, az intézményekkel, a tanácssal először, és aztán végül is a bizottsággal, amely persze nem örült annyira az elején az Olaf létrehozásának, ahogy emlékszünk rá. Köszönöm szépen, Casting kolléganő. A pályázati anyagában az OLAF nyomozati vizsgálati munkájára is hangsúlyt helyezett, mondta, hogy jelenleg 35%-os ez a munka, és ezt legalább 50%-ra fel kell emelnie a tervei szerint. Az eddigi nyomozati, vizsgálati munkával kapcsolatban milyen tapasztalatai vannak, hiszen a pálya, az élet rajzából erre vonatkozóan nem szükségszerűen következtethetünk. Nem akartam kritizálni senkit, meg kell, hogy mondjam, hogy már több mint egy éve nem foglalkozom ezzel a kérdéssel, csak jelentésekre tudok támaszkodni. De meg kell, hogy mondjam, hogy a bővítés óta, 2004 óta lényegesen megemelkedett az OLAF alkalmazottainak száma, de a rövid, a rövid távú vizsgálatoknak a száma nem növekedett, és az esetek száma sem. Úgyhogy valami nem stimmel, ezt meg kell változtatni, nem lehet egyik napról a másikra. Az OLAF igazgatója nem tud és nem is akar nyilvánvalóan senkit az utcára tenni, vagy kirúgni, de nagyon egyértelműen meg kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik olyan prioritás, sőt az első prioritás, több ember foglalkozzon magával a nyomozással, hiszen egyébként nem tudunk eleget tenni az elvárásoknak. Honorevole Balcsitis. Köszönöm szépen, Balcsis kollega. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt jelölt nagyon tetszett nekem a bemutatkozása, elmondta világosan, hogy azért, hogy reformokat hajtsunk végre, változtatásokra van szükség. Egyetértek önnel a felelősségi körök delegálása terén, melyeket különböző ügynökségeknek szükséges átadni. Minden tagállamban vannak felelős intézmények, amelyek részt vesznek a csalások kinyomozásában. Például nálunk Létvániában öt ilyen ügynökség van, a biztonsági minisztérium, azután a pénzügyi csalások hivatala, vám, hatóság, stb. De adatcsere nincs az említett szervek között, és néhány bűnügyi kör biztos, hogy ennek nagyon örül. A nyomozások folynak, folynak, és gondjaink vannak az objektív nyomozással, mi az ön véleménye? Nem lenne szükség arra, hogy a tagállamokban létre kellene hozni adatcsere rendszert, és csak egy intézménynek kellene mandátumot adni. Ez lenne a felelőse a pénzügyi és korrupciós ügyekkel kapcsolatos információk összegyűjtésének. Köszönöm. Itt ismét az Olaf reformjához érkeztünk. Ez inkább a reform külső aspektusát illeti. Az új szerződés sokkal több lehetőséget nyújt számunkra. Ha jól emlékszem, csak bizonyos feltételek mellett lehetséges mindez, hogyha az együttműködés nemzeti jogot nem érint, csak akkor lehetséges ez a fajta együttműködés. De az új szerződés szerint az, a, az említett mondatrészt már törölték az új szerződésben, és az új igazgatónak kell ezt megvitatnia a tagállamokkal. Hogyha nagy hiány van, akkor önnek teljes mértékben igaza van erről. Ami pedig az adócsalást illeti, ez valóban nagyon káros hiányt jelent, nagyon káros dolgot a közpénzek szempontjából az EU-ben. Schmidt úr, köszönöm, elnök úr, Bös úr, ön nagyon jól ismeri ezt a házat, ezt a szakbizottságot. A kérdésem a következőkre vonatkozik lát-e valamilyen kockázatot, veszélyt, vagy valamilyen problémát abban, hogy ön olyan sokáig politikus volt, és most váltott, lehetnek itt problémák a kapcsolatokat, illetően meg tudja -e ígérni, hogy ön mindenkihez egyformán kemény lesz az EU intézményeken belül, és az ön korábbi kapcsolatai, tapasztalatai nem fogják vezérelni az ön viselkedését vagy eljárását, döntéseit, akkor, amikor az Olaf új igazgatója lesz. Köszönöm, Schmidt úr. Talán én vagyok a legnyitottabb könyv, a legátláthatóbb jelölt a jelöltek közül. Ennek megvannak az előnyei és hátrányai. Ha arra gondol, hogy én túl udvarias voltam a többi intézménnyel, nem tudom, hogy erről az intézmények hogyan gondolkodnak, de a három intézménynek meg kell egyezni az új igazgatóról, és a bizottság és több biztos esetében az én személyem, ez nem valami titkos dolog, hát, vagyis az én eljárásom, várható hozzáállásom. Szükség van bizonyos kiúzanodási folyamatra, hogy ezt mondják, egy kis szabadságra, de már nem vagyok aktív politikus. Hogyha ez így lenne, akkor ez elképzelhető lenne, amit kérdezett, de mivel ez nem így van, hát ez nem így lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A bevezetőjében elmondta, hogy nagyon fontos, hogy a vizsgálati, so, nyomozati elemek vagy aktivitások száma növekedjen. Melyek azok a tevékenységek az OLAF munkáján belül, amelyeket le kívánna állítani, vagy csökkenteni kívánni, annak érdekében, hogy a nyomozási munkálatokban többen tudjanak részt venni. Mert ugye mondta, hogy az egyharmadi részarányról egy negyedet szeretne. Nem? Nem világos? Én akkor most kivételesen elmondom angolul. Előadásában elmondta, hogy a vizsgálatok egy harmada a mm, egyharmad, a vizsgálatok a mun- az alkalmazottaknak csak egy harmadát foglalja le. Viszont szeretné, hogyha arányok növekedne. Melyek azok a területek, amelyeket ennek fejében csökkenteni kíván annak érdekében, hogy elérje ezt az 50%-os arányt az alkalmazottak körében, akik a nyomozással foglalkoznak? Nehéz erre ma válaszolni. Az elképzelés az, hogy túl sok asszisztensünk van, vagy túl sok támogató szolgálatunk, és nagyon kevés a nyomozó, a nyomozásban résztvevő munkatársak száma. Az Olafnak pedig a létjogosultsága az az, hogy nyomozásokat végezzen. Lehet szemináriumokat tartani mindenütt a világon a csalás megelőzéséről hetente, de a kérdés az, hogy ez kielégíti-e az érdekelt feleket. Szerintem nem. És ez még a, az alkalmazottak, a nekünk, vagy az olafnak dolgozók elvárásait sem elégíti ki, mert világos célokra van szükség, és azt megpróbálják el is érni. a rendelkezésre álló forrásokkal. Köszönöm, Pokikonszki úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van egy rövid kérdésem Bös úrhoz. Én magam nem tartok attól, hogy ön nem lesz pártatlan, mint volt politikus az új posztján. Biztos vagyok benne, hogy Bös úr őszinte ember, és ilyen személy számára, mint amilyen Bös úr, ez nem lesz gond, ez az említett feladat. De az a kérdésem, hogy miközben erősíteni akarjuk az Olaf munkájában a nyomozási részt, közben a korrupció ellen is harcolunk, és így a prevenció, a megelőzés nagyon fontos. És ezért a megfelelő intézményekre van szükség az EU-ban. Az intézményeket úgy kell szervezni, hogy ne legyen tere a korrupciónak, ne legyen erre lehetőség, ne legyen érdek, összeférhetetlenség, azután kapcsolatok a lobbizókkal, a magánszektorral. Nagyobb átláthatóságra van szükség, mert egy hiánya eredményezi a megnövekedett korrupciót. Ez azt jelenti, hogy átláthatóság kell belül is, és fékek és ellensúlyokra van szükség. A belső szervekben. Az Olaf megpróbált már összpontosítani a korai előrejelzésre és egyéb jelekre, figyelmeztetésekre, a lényeg az, hogy offenzíveknek kell lennünk, nem csak reagálnunk kell akkor, amikor a korrupció ellenes harcol van szó, tudna erről valamit mondani? Igen. Ön, ők, a tanács, a bizottsággal együtt megszabják a feltételeket, ki dolgozzák a szabályokat. Az Olaf is csak a szabályoknak megfelelően dolgozhat, viszont az, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, ahhoz arra van szükség, hogy az információs politikát alkalmazzák. Nem akarok a múltról beszélni, de szerintem itt még mindig van mozgástér, lehetőség, és elgondolkodhatnak azon, hogy önöket hogyan tájékoztatták itt, és el tudom képzelni, hogy más intézmények sem igazán elégedettek az információ szintjével vagy mennyiségével, úgyhogy ezt javíthatnánk az Olafon belül. Jogi problémák is felmerülhetnek, például a Eurostat esetén is így volt, hogyha valaki nem kap elég információt. Például a bizottság főtitkára esetében volt egy igen nagy port felvert ügy néhány évvel ezelőtt. Én elkötelezem magam az erőteljesebb információs politika mellett, hiszen a főigazgató feladata ez. Elena Uzer kollega. Köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni a szakmai tapasztalatára. Ön szociológiát tanult, és aztán önkormányzatnál dolgozott, aztán különböző politikai funkciói voltak, és politikai pártnak is tagja, és volt, és önkormányzatnál is, települési önkormányzatnál is dolgozott. Ön azt szerepel itt a az előírásokban, illetve az elvárásokban, hogy vezetői és menedzsment kvalitásokra van szükség, nagy szolgálatoknál szerzett vezetői tapasztalatokra, illetve igazságszolgáltatásban szerzett tapasztalatokra van szükség. Ön ezen pontok esetében az elvár, szakmai elvárások tekintetében hol szerzett tapasztalatokat? Válasz. Én annak idején jelentéstevő voltam, amely jelentésnek köszönhetően létrejött ez az OLAF szervezet. Most az önök feladata, hogy eldöntsék, hogy ez sikeres volt, vagy nem volt sikeres. Önök dolga az, hogy mellettem vagy ellenem szavazzanak. Másik oldalból oldalon nagyon örülnék annak, hogyha nem politikusnak tekintenének. Én most jelölt vagyok. Egy fontos funkcióra jelentkeztem, jelöltettem magamat az Európai Uniós intézményi keretben. El kell mondanom azt, hogy azok a munkák, feladatok, amelyeket végeztem, azok megfeleltek a képzettségemnek. Nem csak otthon az önkormányzatban dolgoztam, a szülővárosomban, hanem folyamatosan képeztem magam, és azt gondolom, hogy olyan képet próbálnak festeni itt a politikok, politikusokról, ami problematikus lehet, és ezt mint ex-politikus mondom, én a politikusokat más fényben szeretném látni. Holmájer asszony. Elnök úr, köszönöm. Bös úr. Lenne egy kérdésem, amely nem annyira azzal függ össze, hogy ön politikus vagy nem politikus, de nagyon fontosnak tartom a képzettséget. És ebben az összefüggésben szeretném föltenni a következő kérdést. Miután nagyon sok korrupciós esetre kerül sor, hogyan szándékozik ön elérni azt, hogy ezeket a korrupciós eseteket mind az igazságszolgáltatás, mind pedig az Olaf vizsgálatai megvizsgálják. Mit szeretne tenni annak érdekében, hogy az Olaf munkáját előre vigye? Azt szeretném kérdezni még, hogy hogyan látja az Olaf függetlenségét. Ez eddig ugyanis az Európai Bizottsághoz tartozott, most azonban, hogyha ha megnézzük azt, hogy az Európai Bizottság Bizottságban van az OLAF, akkor az adatokhoz való hozzáférés egyértelműbb, mint az, az Európai Bizottság keretén kívül. Ön úgy gondolja-e, hogy az OLAF-nak a jelenlegi struktúrában kell megmaradnia, vagy pedig erősíteni a függetlenségét? Válasz. Először is lehet, hogy ön az én kis bevezetőm után érkezett, és elmondtam, hogy szeretném növelni a vizsgálattal foglalkozók számát. Jelen pillanatban az OLAF eh, munkatársainak 30%-a foglalkozik a vizsgálatokkal, és ezt 50%-ra szeretném emelni. Ez egy, az egyik intézkedés, amelynek céljaként rövidebb lenne a, a vizsgálati időszak, és jobb eredményeket érnénk el. Másodszor, ugye a bizottság, főleg a jelentéstevő tudják, hogy már néhány éve foglalkozunk az OLAF reformjával, és ez az intézmények feladata. Az OLAF igazgatója rendkívül fontos szerepet játszhat ebben, és segítő kezet nyújthat. Barózó elnök úr bemutatta a véleményét, a javaslatait ezzel kapcsolatban, és elmondta, hogy az egyik prioritás az OLAF megreformálása. A Lisszaboni szerződés 325-ös pontja vonatkozik ugye ránk. El tudom képzelni azt, hogy intézményközi alapot hozzunk létre, hiszen minden intézmény mire vonatkozik a szerződés közvetlenül, és minden intézmény felelős a csalás elleni harcért. Ez lenne egy eh, erősítendő aspektusa az Olafnak, és ez erősíteni a függetlenségét is. Tudom azonban, hogy a, a függetlenséget nem fenyegeti igazándiból semmi. A, a parlament egésznapos meghallgatást szervezett a különböző intézményi képviselőkkel, és ennek a meghallgatásnak az egyértelmű eredménye az volt, hogy működik az olaf függetlensége a jelenlegi szabályok szerint is. Én azt mondanám, hogy az intézményközi aspektust kellene erősíteni, ami lehetséges a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően, de nem volt lehetséges azelőtt. Elnök. Köszönöm szépen, Baugan képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. úr, ez ön a nyilatkozatában nagyon sok, nagyban hangsúlyozza azt, hogy az alapot meg kell reformálni. Valóban erre szükség van ehhez erős menedzsmentre van szükség annak érdekében, hogy, meg, hogy módosítsuk a jelenlegi szervezetet, a, a munkamódszereket, a munkaszervezést. Kérdezem, hogy hogy szeretné ezt elérni? Milyen lenne az ön vezetői stílusa? Válasz, Ez nem lehet egy nap alatt lezárni ezt a munkát. Van egy struktúránk vannak munkatársaink, akik dolgoznak ebben a struktúrában, és velük kell együttműködni, ez világos. Másik oldalon mindig van természetes rotáció, emberek jönnek, mennek, más munkahely után néznek, vagy hazamennek. És ha lehetséges, a más szolgálatokból kiváló embereket szeretném vizsgálatokkal foglalkozó munkatársakkal helyettesíteni, vagy pótolni. Nem arról beszélek, hogy 70 vagy 80 százalék vizsgálatokat végezzen, hanem 50 százalékot szeretném erre a munkára koncentrálni. Én, a, én igazgatóként nagyon fontosnak tartom azt, hogy hogy a nemzeti ügyészségek részt vegyenek az Olaf munkájában, és segítsenek nekem ebben. Tehát ők a főigazgató közvetlen tanácsadói lennének. És így világos, hogy minden eset, amely kimegy az Olafból, bármelyik tagállam ról legyen szó, minden egyes ügyet a szakértők vizsgáljanak meg, mielőtt ez elhagyja az Olafot, mielőtt lezárásra kerül. Köszönöm, Ehrenhauser úr. Köszönöm szépen, Bös úr. Engedje meg, hogy feltegyem a következő kérdést. A pályázati anyagában azt mondta, hogy személy szerint a legfontosabb az ön személy szerinti felfogása szerint az a legfontosabb eleme az Olafnak a nyomozás. Nekem is van egy bejelentésem az Olafnál a politikai konkurensekre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy ez egy igen fontos elem. Hogyan tud engem személy szerint biztosítani arról, hogy a jövőben, amennyiben megkapná az Olaf igazgatói posztját, az Olaf mégiscsak független maradhat? Érenhauser úr hadd kérjem öntől azt, hogy pályázóként tekintsen rám, pedig ön megint politikai szempontokról beszél, és ez két különböző dolog. Őszintén szólva, nem tudom, hogy valaha pályázott-e, vagy egyáltalán benyújtott-e panaszt az Olafhoz, de úgy gondolom, hogy az Olaf ezeket az EU intézményekhez továbbította korábban, és hasonlított is az eljárás a gyanút, a gyanú esetében a főigazgató dönt arról, hogy elindítják-e az intézményekkel kapcsolatos panaszokra vonatkozó nyomogást, vagy sem. És ebben az esetben, amit ön is említett, valóban megszületett ez a döntés. Még van két percünk. Eh, Grészle asszony. Megint én? Elnézést kérek ezért, de Kezdjük előről megint. Még egyszer visszatérnék a, a 35-ről 50 százalékra való emelés azoknak a munkatársaknak, akik a nyomozásokon dolgoznak. Ez ugye nem jelenti azt, hogy az, a, a különbség az most semmit nem tenne, nem, ezek is jogosan kifizetett források, hiszen ők a jogi nyomon követést és a jogi munkát végzik. A 35-ről 50%-ra való emelése téren valóban jelentős. A kérdés, hogy honnan kívánja elvonni az embereket, és hol, és hol fognak bizonyos feladatok elmaradni, ha nem emelik az alkalmazottak számát. Nehéz erre válaszoljak néhány mondatban, Grészle asszony, de ez egy egyértelmű kötelezettségvállalásom, ez a célom. Ha, mint mondtam, nincsenek szabad helyek, az embereket valakivel nyilván fel kell váltani, de én elköteleztem magam ez iránt. Ha az ember úgy gondolja, hogy az olaf az eddigi legjobb formában működik, akkor, és őszinte vagyok, nálam jobb jelöltje is vannak. Ez egyértelmű. Én viszont, ezt meg kell mondjam, mindent megpróbálok megtenni azért, hogy javuljon az emberek lelkesedése, készsége is arra, vagy kép, vagy vállalása is arra, hogy a keményebben dolgozzanak az Olafért. Ezt akkor érjük el, hogyha világos a cél. A cél pedig egyértelmű a nyomozások számának növelése, és még én nagyon jól tudom, hogy mi az Olaf feladata, hiszen van egy sor elég feladat, amit el kell látnia. De egyértelművé kell tenni, és én a bevezetőmben ezt jeleztem, hogy nem szeretném, hogyha elvárásaik lennének, vagy olyan elvárások lennének, amit forrásokkal nem tudunk teljesíteni. Tehát a meglévővel kell koncentrálnunk. Én értem az érdekelt feleket, a bizottságot és más intézményeket, de, ha, de az egy elfogadhatatlan dolog, hogy nyitva maradjanak évekre az, egy, az esetek. Az emberek előbb-utóbb ebbe belefáradnak és valakinek magára kell vállalnia a felelősséget, és azt mondani, hogy le kell zárnunk az esetet, mert nincs elég bizonyíték. Szerintem igenis a e téren lehet még fejlődni. Köszönöm szépen, Geyer kollega. A személyes motiváció is az, amiről beszélünk, de nem elsősorban. Ugye a szakmai rátermettséget is néztük, a kvalifikációt, és én tudom korábbi beszélgetésekből is, hogy egyértelmű a helyzeted. De hálás lennék, ha a bizottságnak elmondanád azt is, hogy mi lelkesített téged arra, hogy ilyen körülmények között is pályáz-e munkakörre. Hát az elején, ahogy mondtam, az elején, a, tehát az első motiváció az a tragikus ok. Ha a korábbi igazgató nem hunyt volna tragikusan el, akkor nem kellene keresni senkit. Ez volt tehát az első. A másik dolog, amit szintén próbáltam jelezni, a prioritásaim voltak, hogy egyértelmű. És egy, és egy döntő ponthoz értünk a csalás elleni harcban, a család elleni politikában az Európai Unióban. Mindenki mondja, hogy meg kell reformálni az Olafot. Vagy legalábbis Barózó úr mondta, meg hát a parlamentben is mondja mindenki szinte. És én úgy gondoltam, hogy ö, talán érdekes módon tudnék ehhez hozzájárulni. Hiszen vannak tapasztalataim, és mondjuk önökön múlik, hogy azt sikernek nevezik-e vagy sem. Én biztos vagyok abban, hogy hozzá tudok járulni az Olaf reformjához, és önök, mint választott testület kell, hogy eldöntsék, hogy kit hatalmaznak fel. De én segíteni tudnék, és szeretném a segítő kezem kinyújtani a következő öt évben. Köszönöm szépen, a következő eh, Krasztiger asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A pályázati anyagból azt is látom, hogy az Olafot intézményközi mm, intézményként, testületként akarja vezetni. Ez a munka függetlenségét nyilvánvalóan javítja, és ez célja is a hivatalnak. De az Olaf hátrányai, előnyei részben a bizottság, az Európai Bizottságból is származnak. 98-ban, a kezdet kezdetén, a válság előtt, a bizottságban, amikor válság volt az előtt, a, az üklaf jelentés született meg. Az eredeti gondolat ebben a házban is az volt, hogy legyen egy intézményközi Olaf akkor így gondolták, és én még most is úgy gondolom, hogy érdekes lenne ez a konstrukció. Az volt akkor a lényeg, hogy amikor a bizottságnak vissza kellett lépnie, le kellett mondani, akkor néhány hétig kiváló lehetőség állt előttünk. És csak annyiban ragadtuk meg, hogy az Oláfot a vizsgálati hatásköre nélkül hozzácsatoltuk a, vagy a számbevőszékhez, vagy a bizottsághoz. Ez volt a, csak ezt a részét fogtuk meg, ami persze logikus volt, és ezért lett ez a hibrid konstrukció, ami ma előttünk van. De ha ezen lehet változtatni, és a politikai akarat az, hogy megváltoztassuk ezt, akkor én, mint mondtam, szívesen segítek, asszisztálok ebben, hiszen a gondolatban semmi új nincsen. Köszönöm. Tehát köszönöm szépen, Bös úr, köszönöm a meghallgatást és és a részvételét. no está, no sono contento. Allora, diamo... Ok. Diamo... Uh... Nos, akkor a második jelöltünk kapja meg a szót, eh, Thierry Creton úr. Öt percet kap ő is a bemutatkozásra. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les... Elnök úr, Hölgyeim és Uraim, tisztelt európai parlamenti képviselők! Szeretném elmondani, milyen nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek az állampolgárok képviselői előtt. Először gyakorlati szakember voltam és kutató. 18 éven keresztül vezető ügyész voltam és pénzügyi ügyész. 13 éve már európai lettem, a szervezetbűnözés, a pénzmosás, a korrupció és a nemzetközi csalásügyek a feladatom, valamint a bűnüldözés terén a segítségnyújtás. Különböző funkcióim voltak az Olafon belül 2001-ben, például vámmal kapcsolatos nyomozások, közvetlen kiadások, külső támogatások, belső nyomozások, és többek között a szervezett bűnözéssel és a nemzetközi büntetőbíróskodással is foglalkoztam. Az Olából szeretnék egy kiválósági központot létrehozni. Ehhez arra van szükség, hogy az Olafot a központi tevékenységé tekintetbe véve új helyzetbe hozzuk az Olafnak a legsúlyosabb és a legkomplexebb ügyekre kell összpontosítania, oda, ahol hozzáadott értéket eh, tud nyújtani, és emellett a bizottság eh, megelőzési politikáját szolgálja és javítja a vizsgálatok eredményét. Ami a nyomozások időtartamát illeti, a következők a terveim. A munkamódszerek javítása és a az esetek jobb kiválasztása, jobb összemű, együttműködés az intézményekkel, a tagállamokkal és a nemzetközi szervezetekkel, az OLAF-nak pedig a jogszerűség és az alapjogok tiszteletben tartásának ügynökségévé kell válnia, és én ezt úgy mondanám gyorsan, hogy results and due process. Ami a függetlenséget illeti, a legrosszabb az, hogyha egy nyomozás során a tevékenységet manipulálják, és irányítják, és valamely személy vagy intézmény elérésére használják fel. Ami, az ügy, ami a függetlenséget illeti, nekem erről megvan a magam véleménye, vagyis figyelembe kell venni a 30 éves tapasztalatomat különböző területeken. Itt együttműködés alapján kell eljárni, mert ha valaki elszigetelt, akkor ez nem hoz semmi hasznosat. Én nem csak gyakorlati szakember vagyok, hanem jó innovációs képességem van, és vezetői képességem, nyitott vagyok, diplomatikus, és tudom, hogy milyen irányba kellene az Olafnak fejlődnie. Szeretném a folytonosságot biztosítani, és megújulást is hozni a jövőre nézve. Nem egyszerű szakmai hozzáértésről van itt szó az esetemben, hanem itt arra is van szükség ehhez a poszthoz, hogy valaki jó döntéseket tudjon hozni. A jövőről szeretnék beszélni. Az azonnali problémákra kell megoldást hozni az Olafon belül, előkészítve a jövőbeli változások szempontjából az igazságosság, a biztonság, a jog érvényesülése szempontjából. Az Euró Eurojust, az Europol szemszögéből is meg kell változtatni az Olafot, és az európai ügyesség létrehozása szempontjából sajátos operatív tudással kell bírnia, és alapvető döntéseket kell hoznia. A rövid távú tervem az, hogy a közép és hosszú távú jövőképet építsem, melynek köszönhetően megkerülhetetlen partner lesz az OLAF, és szolgálni fogja a nagy léptékű nemzetközi nyomozásokat. Amikor azt mondtam, hogy inél erőteljesebben szeretnék az intézményekhez hozzájárulni, akkor arra is gondoltam, hogy az önök szakbizottsága és a parlament mindig számíthat az együttműködésemre, a gondolataimra és a tapasztalat megosztására. És ami szintén nagyon fontos, a parlament támogatására is számító, Gres asszony. Nagy hatású prezentáció volt. Ön az, az e- a jelölt, akinek igen konkrét bizottsági, Európai Uniós tapasztalata van, és a szükséges igazságügyi tapasztalata is. A tíz hónapos vezetői idő alapján pedig be is tudja tölteni ezt a posztot ismeri a hivatal erejét és gyenge pontjait, és természetesen öm, ön is felel a gyengeségekért, hiszen sokáig is ott volt. Ezért szeretném, hogyha úgy válaszolna, hogy higgye, higgyem el azt önnek, hogy a megoldás része. Mi lenne tehát az az első konkrét intézkedés csomag, amit legsürgősebben szeretne elindítani? Les premières mesures que first... Az első intézkedés, amit sürgősen szeretnék bevezetni az olaf van a következő. Az esetek, az ügyek időtartama valószínű, hogy itt átszervezésre lesz szükség, mert az erőforrásokat oda kell irányítani, ahol szükség van rájuk. Valószínű, hogy az Olafon belül nagyon sok az átfedés, és a meglévő forrásokat újra kellene allokálni. Ez lenne az első intézkedésem. Második, oda fogok figyelni arra, egyébként most is így teszek, mint igazgató, hogy hatékonyak legyenek a vizsgálatok, nyomozások. A hozzászólásomban elmondtam, hogy a valós, igazi ügyekre akarok központosítani, arra, ahol valóban csalás van, mert csak ez tudja a hatékonyságot eredményezni. Majd pedig reálisan kell gondolkodni a munkamódszereken is el kell gondolkodnunk, és szerintem etéren nagyon sok mindenre szükség van, itt sok tennivaló van. Gyorsan szeretném megteremteni, vagy létrehozni azt a csoportot, amelyik ezen tudna munkálkodni. Geyer képviselő. Köszönöm szépen. Nem csak az a baj az Oláffal, hogy a nyomozásokra nem jut elegendő személy, és ezért egyrészt hosszabbak, másrészt kevésbé feldolgozhatók a nyomozati anyagok. A második bajunk, gondunk az az, ami a National Follow-up, tehát azt kérdezem ezzel kapcsolatban, hogy mit gondol, milyen konkrét bűnüldözési pontokon kell javítani a munkát. Hogyha az alapszerződésre utalok, akkor világos, hogy meg kell osztanunk a felelősségi köröket a tagállamokkal az együttműködés során. Az OLAF egyik legfontosabb szerepe az, hogy javítsa az együttműködést a tagállamokkal, ami az igazságügyi oldalt illeti, erre is mindez vonatkozik. Van itt erre mód az Olafnál, és javítanunk kell azt a módot, ahogy átadjuk az igazságügyi szakembereknek a, az információknak, az információkat. Mert hogyha nem tudjuk elvégezni teljes mértékben ezt a munkát, akkor az igazság ügynek, igazságszolgáltatásnak kell ezt elvégeznie. Például milyen szándékaim vannak e téren. Szeretnék fölállítani az Olafon belül igazságügyi tanácsadás, jogi tanácsadás számára egy csoportot, és arra, abból a célból is, hogyha vizsgálatok vannak, akkor a panaszos ügyeket is kezelje ez a csoport, tanácsot adjon. A jogi részt általában a nemzeti hatóságok, az igazságügyi hatóságok végzik el a tagállamokban. Szeretnék hangsúlyt helyezni arra, hogy itt az igazságügyi résszel időnként problémáink vannak. Én ezt hangsúlyozom. Bizalmat kell teremteni, jó feltételeket azért, hogy a tagállamokban a kollégák valóban átvegyék tőlünk az ügyeket. Gressz asszony. Az Olaf reform már esedékes, és ahhoz, hogy a főigazgató független legyen, az számunkra nagyon fontos. Az elmúlt tíz évben nem volt egyetlen olyan eset sem, ahol a felügyeleti bizottságnak be kellett volna avatkoznia. Nem hiszem, hogy voltak ilyen túlkapások. Az UNAF függetlenségéről mi a helyzete, és mikor számíthatunk azzal, hogy felügyeleti bizottságot fog elindítani, hogyha a függetlenség veszélybe kerülne. Szakbizottsági, alka- bocsánat, EU bizottsági alkalmazottként nyilvánvalóan ezt másként fogja fel, de mi a helyzet az OLAF függetlenségével és az, elja- az erre vonatkozó eljárás igénybevételének lehetőségével? Well, to Ching, here um, itt döntőponthoz érkeztünk, ami kényes pont egyúttal. A függetlenségről már szóltam a bevezetőmben. Függetlennek lenni az azt jelenti, hogy semlegesnek lenni és objektívnek akkor, amikor valamely vizsgálat lezárul. A, olyan messzire kell menni, amennyire a bizonyítékok, különböző bizonyítékok megengedik ami a függetlenséget illeti, van itt még egy másik elem, szerintem, és ezt most világosan elmondom, ez a tapasztalaton is múlik. Elmondtam a bevezetőben, hogy a tapasztalat döntő, és eh, azt is meg kell tudni érezni, fel kell tudni mérni, hogy melyik az a pont, amelyiken a függetlenség eh, a függetlenség végül is kockán forog. Elmondtam, és ezt is meg kell ismételni, hogy a függetlenség az nem privilégium számomra, ez kötelezettség. Az Olaf igazgatójának vállára nehezedő kötelezettség. Ez azt is jelenti, hogy elszámoltathatónak kell lenni önök előtt és a bizottság előtt. Van egy másik kérdés, ami a hierarchiát illeti a bizottságon belül, ezt ön említette, hogyha egy problémák vannak a hierarchián belül, akkor ez olyan dolog, hogy az ember tudja magát elhelyezni a felelősségi körökön belül, megtalálni a helyét. Van egy küldetés, egy misszió, azt el kell látni, el kell végezni. És én ezt így képzelem el, hogyha a felülvizsgálati bizottság elé kell vinni egy ügyet, vagy valaki más elé, akkor én, hogy úgy mondjam, ezt erőteljesen meg is tenném. Bácsi Tisz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt jelölt! Remélem egyetértünk abban, eh, mi legalábbis úgy gondoljuk, hogy önnek nagyon széleskörű tapasztalata van, ami a vizsgálatokat illeti, és ez rendkívül fontos az intézmény számára. Ön említette azt is, hogy mit céloz, mit szeretne elérni, azonban azt gondolom, hogy nem lesz mindig lehetséges végrehajtani ezeket a terveket, kívánságait megvalósítani, mert korlátozott a munkatársi állomány, és még akár pénzügyi akadályokba is ütközhetne, ütközhet ez. Azonban üdvözöljük a reform javaslatait. Egy dologot szeretnék említeni, az ügyek jobb kiválasztására kellene koncentrálni. Emellett, ami a strukturális alapokat érinti, nagyon sok probléma merült fel a strukturális alapokkal kapcsolatban. azok, akik vizsgálatokat végeznek, nekik több mint 50%-uk azt mondja, hogy a legnagyobb probléma a strukturális alapokkal az, hogy nagyon bonyolult a kiválasztási eljárás és a pénz átutalásának az eljárása. Mi segíteni szeretnénk önnek a strukturális alapok tisztázásával kapcsolatban. Van-e valamilyen elképzése ezzel kapcsolatban, hogy a strukturális alapokkal mit lehetne csinálni? Válasz, ami az ügyek kiválasztását illeti, először ezt az aspektust szeretném kiemelni a kérdéséből. Azt gondolom, hogy ez az Olaf számára rendkívül fontos. Az Olafnak az Olaf ugye nyomozóhatóság, és olyan ügyeket kell kiválasztania, amelyeknek hozzáadott értéke van. Vegyük a strukturális alapokat. A strukturális alapokat osztjuk a tagállamokkal, itt tehát kettős kettős felelősség van, az Európai Bizottság és a tagállamok is felelősek. Az Olaf ott lép föl, ahol abszolút elengedhetetlen. Hogyha szervezett bűnözésről van szó, hogyha a pénz, pénzzel kapcsolatos csalások szofisztikált módjairól van szó, általában ugye csalásról beszélünk, vagy korrupciós ügyekről beszélünk. Ezek szervezett, eleve előre megtervelt, kitervelt ügyek és hát nyilván szeretném én is jobban kiválasztani az ügyeket. Azt gondolom, hogy a kiválasztott ügyek alapján kiváló hatást érhetünk el a csalás elleni harcban. A másik, amit el szerettem volna mondani, hogy hogyan tudjuk javítani a munkát. Én hiszek abból, hogy abban, hogy a nyomozással, nyomozásból, vizsgálatokból nagyon sok tanulságot le tudunk vonni és javíthatjuk ezek alapján a rendszert. Az Európai Bizottság szeretne egy új csalás elleni stratégiát elfogadni, és azt mondják, amivel én egyetértek, mert ez meggyőződésem része, hogy az ügyek végkövetkeztetéseivel kellene kezdenünk. Nem, nem régiben az Olafban volt egy olyan ügy, amelyben nagyon kifejlett SWOT analízist, analízist végezhettünk el, és ugyanez vonatkozik a, és az Európai Bizottság, illetve a tagállamok ebből nagyon sokat tanulhattak. Nem tud az Olaf persze mindent megtenni, nem, nem tudunk mindent elvégezni, de azért nagyon sok eszközünk van arra, hogy javítsuk a rendszert. Köszönöm, Fánok képviselő. Grazie, Presidente. Signor Preteni, volevo chiederle. Köszönöm szépen, Greta úr. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy ugye ön azt mondja, hogy a magas szintű menedzsment területén 5 éves tapasztalata van. Kérdezem, hogy azonban volt-e valamikor, milyen, milyen szerepet játszott-e, vagy játszott-e valamikor is valamilyen szerepet valamilyen szakmai egyesületben? És ha igen, akkor milyen szerepet? Illetve azt szeretném még kérdezni, hogy részt vett-e olyan üsletekben, ahol a Guardian de Finanza magas szintű tisztviselői elleni mobbing merült fel. I will turn to English. Angolul fog válaszolni. Nem igazán tudom pontosan, hogy mire utal ön, de Én Franciaországban ügyész voltam, illetve vizsgálóbíró, és volt voltak kapcsolataim más országok bíráival, illetve ügyészeivel, ügyészeivel, de ezen kívül nem tudom elmondani, hogy valamilyen más szakmai szervezetben fontos szerepet töltöttem volna be. A kérdésének a másik részét pedig nem értettem pontosan, kérem precízen, precízen fogalmazza meg, hogy mire gondolt. Kérünk szépen mikrofont. Nos, a következőt szeretném kérdezni. Ön szerzette tapasztalatokat, öt éves tapasztalata van-e magas szintű menedzsment területén? és milyen tapasztalatokkal szerzett, tapasztalatokat szerzett, és valamilyen szakmai szervezet tagja volt-e? Ön említette a bírók szervezetét, ez valamilyen szakszervezete, vagy valamilyen szakmai szervezet, ezt szeretném kérdezni, hogyha ezt tudná tisztázni, és emellett mobbing esetekre is utaltam még, ugyanis kérdezem, hogy a Guardia de Finanza magas szintű tisztviselői nyújtottak be ilyen panaszokat, és kérdezem, hogy ezekről tud-e? Válasz. Ön egy szervezetre utal a union jogi szinten az szervezet, vagy tagszervezet, vagy egyesület. el, el tud, elmondhatom önnek, hogy igen, több mint öt éves szakmai tapasztalatra tettem szert menedzsment terén. Például Franciaországban főgyész voltam, ahol egy olyan területen, ahol költségvetéssel is foglalkoztam, illetve nem mindenképpen az ügyésznek a, a mm, szakmai feladataival, hanem a kiegészítő kérdésekkel foglalkoztam. És itt is nagyon fontos tapasztalatokat gyűjtöttem. Amikor megérkeztem a bíróságra, akkor a 19. századi állapotoknak felelt meg, ami ott uralkodott a bíróságon, és amikor elmentem, akkor az a 21. századnak felelt meg. Mindent modernizáltuk jobban, szerveztük meg a munkát, Emellett ön említette ezt a panaszt. Igen, kaptam egy panaszt nem régiben, a Quartier de Finance tisztviselője nyújtotta ezt be. Ez igaz. És én azt kérde, a 24-es cikket ö, akartam alkalmazni, és ez még mindig folyik ez az ügy. Az Európai Bizottság felelős ezért az Olaf ügyvezető igazgatója után. Köszönöm szépen, Stász úr! Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Ugye tudják, hogy tudjuk, hogy mm, aktív e, tagjai a kokobunak és e, vagy e, jelentéstevők, azok nagyon gyakran kapcsolatba kerülnek azokkal, akik az Olafnál dolgoznak. Az elmúlt tíz év alatt nagyon gyakran az volt a benyomásom, annak ellenére, hogy jelezték is számunkra, hogy, illetve azzal együtt, hogy jelezték, hogy sok belső probléma is van az Olafon belül arról is beszéltek, hogy ilyen kis klikkek szerveződnek, tehát az Olaf apparátusával szemben kisebb csoportosulások. Mit csináljunk, amikor ilyeneket hallunk? Azt kérdezem öntől, hogy azért kérdezem ezt, mert hogyha holnap az Olafhoz kerül, akkor a kollégák ugyanúgy meg tudják ezt kérdezni őt, önt, hiszen ez fontos kérdés számukra is. Igaz, -e, ha ez igaz, akkor hogyan kívánja, vagy jelezek kérem, hogy hogyan próbálja megoldani majd az Olaf alkalmazottak körében felgyülemlett belső konfliktusokat igazgatóként megoldani? It's true that in Olaf uh, there are problems. Igaz, hogy az Olafon belül problémák vannak. Ön is Ön a, a klánokat, klikkeket említette. Nem ezt mondanám, azt mondanám inkább, hogy különböző mm, felfogás, különböző kérdésekben különböző felfogású emberek vannak. Ez mindig így van. Vajon ez konfliktus? Ez e, konfliktussá alakulhat néha, és ugye látható minden nap, hogyha van valamilyen fajta ellenállás, akkor abból konfliktus lesz. De végül is nem szükségszerűen az. Ez egyszerűen azt tartalmazza, vagy azt tükrözi, hogy különbözőképpen fogunk fel dolgokat. Ami nekem fontos az az, hogy az emberek világosan tudják, hogy mi a feladatuk. És néha ezzel van a baj. Ha világos a feladat, ha világos a módszer, amit a nyomozásoknál kell alkalmazni, ezt ugye említettem a bevezetőmmel is, hogy nem szabad a nyomozásokat arra használni például, hogy hogy valaki ellen, egy intézmény ellen járjunk el. Nem, hiszen független intézménynek kell lennünk. Hogyan lehet ezt kezelni, ha majd én, és amennyiben én leszek az igazgató? Nagyon egyszerű dolgok lehetséges ilyenkor. Először is meg kell hallgatni másokat, figyelni. Mi az úgynevezett konfliktusok kiinduló pontja. Alapvetően az, hogy nem eleget beszélnek az emberek egymással. Tehát először is tisztázni kell a problémát. Ez azt jelenti, hogy beszélni kell. És ha már beszéltünk, akkor ebből tanulni kell, és együtt megoldani, egy, megtalálni a megoldást. Ez az, ahogy a dolgokat szeretném elintézni. Egy dolgot talán még egyértelművé kell tenni már ezen a ponton, ha teljes ellenállás van több kérdésben, vagy ellentét bizonyos emberek között, akkor ugye az is világos, hogy a változásoknak jönnie kell, és ezt is hangsúlyozom. Ha az emberek a változtatásokkal nem tudnak egyetérteni, és ugye igazgatóságom esetében nem tudom ezeket az olafon belül elkerülni, akkor ellenállást vált ki, vagy nem fogják a dolgokat nyomon követni. Pedig a, nagyon fontos, hogy az emberek a, a dolgok változtatása, javítása mellett biztonságban érezzék magukat. Ezért fontos, hogy meg kell mondjuk, hogy mi történik, és a helyes irányba hogyan akarunk menni. Egyértelműen meg kell tehát az OLAF orientációját határoznunk, és nem szabad összekeverni a konfliktusokat és a normál felfogásbeli különbségeket. Köszönöm szépen! A következő kérdést nem tudom, hogy az ECR-ből fel akarja tenni valaki, hogyha nem, akkor Andreasnak, Andreasnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kreten úr, gondolja-e, hogy hogy fontos-e azokat az eseteket is megválasztani, amely egyfajta problémajelzésként kerülnek csak az olá felé. Valóban a, a jelzés, ez a whistleblowing nagyon fontos, de statisztikailag meg kell, hogy mondjam, hogy ilyen öm, jelzésünk a, az alapvető definíció értelmében nincsen túl sok. Ezért az Olaf nagyon sok anonim panaszt vizsgál meg. Szeretném azonban az önkérdése kapcsán a következőt kiemelni. Mindig problémás a csalás felderítése. De a csalás felderítése az alapvető kiindulópont, enélkül nincsen vizsgálat, nyomozás. De nagyon prudensen kell eljárnunk az anonim információval mert sok minden forog ilyenkor kockán. Egyértelműen szólva az alapvető jogok. Hogy tudom e, ellenőrizni azt, hogy egy vád feltételezés elég komoly-e, hogyha nem vizsgálom meg? Néha ez probléma. Talán nem tudják még, de szeretnék ezt, ezzel többet foglalkozni. A, a beérkező információt értékelni, elemezni kell, meg kell vizsgálni, hogy elég komoly-e. Enélkül, tehát meg kell néznünk, hogy a gyanú elég erőse. Enélkül nem tudunk megnyitni egy esetet sem. Ezt a munkát viszont nagyon a szilárd alapokon eh, kell tudnunk elvégezni. Tudniuk kell, hogy eh, rengeteg anonim panasz érkezik be nap mint nap. Persze azonosítással beérkező panaszok is vannak, de ez egyértelmű. Az úgynevezett jelzések, sípjelzések nélkül nem tudunk tenni semmit, azonban köszönöm szépen. Még egy kérdés. Igen, tulajdon, igazából részben már elhangzott az a kérdés, amit szerettem volna magam is feltenni. Én azt kérdeztem volna kicsit egyértelműbben, hogy a különböző aláfegységek között a belső koordinációt hogyan kívánja el, és ha gyengeségek vannak, akkor ezeket hogyan kívánja javítani. De ezt már feltette, úgyhogy azt kérem inkább, hogy mondja el, hogy milyen előnyei vannak véleménye szerint annak, hogy egy olyan szakértő, mint ön, aki már ebben a szervezetben dolgozott, jobban fogja tudni a szükséges el, eljárásbeli változtatásokat végrehajtani, mint a külső jelölt. This is always... Mindig nehéz ha az embernek magáról beszélni, de azért ezt most én megteszem. Ami a belső koordinációt illeti, ez döntő. Az Olafban ez hiányzik. Nekem az az érzésem, is, én ezt úgy ítélem meg az elemzésem alapján, hogy ezt javítani kellene. Mielőtt még erre a kérdésre válaszolnék, a kérdésnek ezen oldalára, egy másik szempontból is válaszolnék. Az Olaf igen összetett, és a környezete is az ha valaki kívülről érkezik, akkor bizony hosszú idő szükséges ahhoz, hogy mindent átlásson. Nem képességek kérdése ez, vagy intelligencia kérdése, hanem időkérdés. Az előnyök Én ismerem a az ott dolgozókat, a képességeiket, azt is tudom, hogy ki mit tesz, ki miben a legjobb. És ismerem az Olaf történetét is, ennek nagy a súlya az Olaf esetében. A közeget, környezetet is ismerem, és a különböző válfalait a munkának, hiszen hat különböző területen dolgoztam már. Ez mind számít, ha ellátom ezt a munkát. De vannak itt más összetevők is. Elgondolkodhat az ember azon. Ha például holnap én főigazgató leszek, akkor jó fognak menni a dolgok, mert én az, az Olaf-ban már 2001 óta dolgozom, de eddig nem voltam főigazgató, az biztos, és másosorban a különböző területeimen nagyon sok mindent elkezdtem, ezek még nem láthatóak, de nagyon sok mindent tettem. Például áramvonalasítottam a munkát az igazgatóságon belül, azután eh, az lerövidítettem a szükséges, munkászükséges időt, a vizsgálatok tervezése terén is sokat tettem, javítottam a kapcsolatokat, és a de minimis politikát is létrehoztam. Most már ez látható az olapban, és ennek sok a következménye. Visszatérek egyik előző kérdésre. Ez az egyik módja annak, hogy a vizsgálatokat lerövidítsük a vizsgálatot folytató számára, hogy ez a belső koordinációnak része. Liberászk képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kretán úr, meghallgattam a bevezetőjét és a következő a benyomásom. Igen, dinamikus volt ez a bevezető. Kilenc éve dolgozik a csalás ellen. Tett javaslatokat, bizonyos javaslatait elutasították. Ön azt mondta, hogy ilyen nehéz körülmények között dolgozott, és eh, emiatt eh, panaszkodott. Az utolsó megjegyzése az rendkívül meglepő számunkra. A kérdésem a következő. Az Olaf hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy a pénzalapok, a jogszerűtlen elkötött pénzalapokat vissza lehessen szerezni, be lehessen hajtani. Az Olaf válasz hozzájárulhat a pénz behajtásához, mégpedig úgy, hogy világos konklúziókat von meg, világosan megállapított csalásügyek esetén, hiszen ez az Olaf által végzett vizsgálatok lényege. Említette, hogy egy dinamikusnak látszom, ezt csak megismételhetem, én mindig is dinamikus voltam, még a feleségem emiatt időnként panaszkodott is. A javaslataimat időnként elutasították, ez igaz. Adok egy példát. Nagy hangsúlyt helyeztem arra, hogy az olávban legyen eljárási szabály. Hozzunk ilyet létre. Részletesebben kellene ezt kidolgozni, mint a mostani kézikönyvben. Kétszer legalább írásos, világos javaslatokat tettem le az asztalra, ezért, de aztán azt mondták, hogy nem szándékoznak ezen dolgozni. Én ezt elfogadom, mert megértem, hogy egy demokráciában mindenről vita van, de világos konklúziókra van szükség a vizsgálatok során ahhoz, hogy sikerüljön a pénzt behajtani, és hát, eljárást kell indítani ami az iroda bizonyos szintjeit illeti, világos szabályaink, magatartásunk eh, lehet, de ez inkább a menedzsment, a vezetés kérdése, az orientáció kérdése, azért, hogy eh, valóban megfelelő helyzetbe hozzuk az irodát, ahogy ezt mondjuk franciául, és az hatékonyabb legyen. A bevezetőben említettem, ebben én hiszem is, Szerintem sokat tudunk tenni, mert az Olafon belül megvan a szakértelem, minden szakértelem, de talán ezt ma nem megfelelően használjuk ki, azért, hogy az összes eszközünket egybe fogjuk, és a megfelelő irányba használjuk ki. Ellen Hauser képviselő. Igen, köszönöm szépen több évet eltöltött az Olafnál, akkor talán emlékszik a Hans Martin Tiller esetre 2004-ből. Az Olaf egyik sajtóközletménye alapján ismertem meg ezt a, az ítéletet. Ez az emberi jogi bíróság írt, ítéletével, kap, határozatával kapcsolatban, amely kimondta, hogy megsértették a véleményszabadságát. Hogyan próbálja, vagy hogyan tudná évek múltával az Olaf ítélő képességét megbecsülni? A couple of minutes ago I mentioned the, the, the necessity. Néhány perccel ezelőtt említettem, hogy meg kell érteni az Olaf történetét ahhoz, hogy ma hatékonyak legyünk. Tehát ez is része az olaf történetének, hogy rövidre vágjam. Szeretném elmondani, hogy az olapban olyan módon végeztük a munkát, hogy azok nem voltak a legjobbak, leghelyesebbek, de jogi szempontból nem tettünk semmi rosszat, vagy helytelen. Az volt a probléma a Tilár ügy esetén, hogy nagyon sok dolog érkezett kívülről, belülről, és bizonyos módon végeztük a munkát, megnyitottuk ezt az ügyet, vizsgálatot folytattunk, azután megszülettek a következtetések írásban, és ezt a belga igazságszolgáltatásnak átadtuk ezeket az információkat, és ismerik a következő lépéseket. Úgy gondolták, hogy nem megfelelő volt a hozzáállása vagy viselkedése az igazságügyi hatóságnak Belgiumban. De másképpen mondanám, mindig könnyű újra megfogalmazni egy-egy történetet, az Olafon belül vannak, hogy úgy mondjam, talán klánok, amelyek egymás ellen harcolnak. Ezt az információt kiadták, most már ez nem így van az Olaf esetében, ez csak a múltban történt meg így, és én úgy hiszem, hogy ez nem fordulhat elő megint. Odafigyelek sok mindenre, hiszen arról van szükség, hogy az Olaf legyen képes arra, hogy ne adja ki rosszul az információkat kívülre, ne legyenek információ kiszivárgások, és azóta sokkal kevesebb problémánk van ettéren. Köszönjük Kreten úrnak a meghallgatást, és folytatjuk a munkánkat. siamo? Ci siamo? Ok. cominciamo con la terza audizione, salutiamo... Megkezdjük a harmadik meghallgatást. Johan Denolf urat üdvözlöm körünkben, és 5 percben átadom neki a szót. Buenas. Thank you. Thank you, Mr. President. Tisztelt elnök úr, először is szeretném szeretnék hálámnak hangot adni, hogy itt lehetek az Európai parlamentben és lehetőséget kapok arra, hogy elképzeléseimet összefoglaljam arról, hogy hogyan látom az Olaf lehetséges jövő verzióját. Az OLAF alapvető tevékenységét vettem kiindulási pontnak, ez pedig az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelme. Néhány tényt és számadatot is összegyűjtöttem erre vonatkozóan. Első tény, a számvevőszék ajánlásai, valamint a felügyelőbizottság új feladata és a, a nyomozások tényére vonatkozóan tehát ez az első adat, az első tény, a második pedig az európai költségvetés rövid áttekintését megnéztem, és ebből azt láthatjuk, hogy az Európai Unió 48,7%-a felel meg a csalásból kimaradt összegeknek. A következő, hogy nagyon fontos dolog a az is, hogy az összes vizsgálat 33%-át az európai intézmények és testületek ellen folytatják, illetve ezekkel kapcsolatban. Az éves jelentés számaira vonatkozóan úgy gondolom, hogy messze nem elegendő eset van, az, illetve eset vezetett, végződött a a források visszaszolgáltatására, helyreállítására, és a, az eljárás maga pedig az esetek többségében rendkívül hosszú, és az első értékelés is rendkívül hosszú. Mi tehát az az úgynevezett üzleti terv, amelyel a hivatal komolyságát is helyre lehet állítani, de biztosítani lehet a folytonosságot is. Azért, mert az Olaf hosszú ideig megfele volt már egy igazgató irányítás alatt. Száz napot kérek, csak száz nap az, amit jóvá kell hagyni ahhoz, hogy vizsgálódjunk, és utána meg kell folytatódhat a munka. Tehát a feladat a az alaptevékenységhez kell visszatérni, az Európai Unió pénzügyi érdekeinek helyreállítására, tehát vissza kell szolgáltatni a forrásokat a vizsgálatok eredményeképpen. A külső vizsgálatokra újra összpontosítani kell, és minden olyan területen, ahol korábban az OLAF tevékenységet folytatott, és ez megfelelő eszköz lehet. Tudom, hogy az OLAF a belső vizsgálatokra vonatkozóan monopóliummal rendelkezik, és ezzel kapcsolatban null tolerancia a felfogásuk. De van egy másik dolog is. A, a a kevésbé fontos esetekkel, például az idókkal és más intézményekkel erősíteni kell az együttműködést a tagállamokkal való koordinációnak csak töredéke vezetett sikerre, ezt az arányt jelentős mértékben javítani kell. Miért ne lehetne semleges kapcsolattartó tiszti posztokat az Európollal például létrehozni. Tehát miért ne együtt működjünk együtt a természetes partnerekkel? Ezek alapján el kell mondjam, hogy az OLAF belső struktúrát fiát újra kellene vizsgálni. Meg kell nézni az organigramot, átszervezni, nem plusz pénzekkel, hiszen az Olaf struktúrája és az Olaf költségvetése megfelelő ahhoz, hogy az ötleteket megvalósítsuk. És van néhány további gondolatom az esetekre vonatkozóan is. Egyetlen egy hozzáférési pontot lehetne minden tagállam számára az információ cseréhez biztosítani, és mint mondtam, a kölcsönös kapcsolattartó tiszt eh, posztját az Európol felé. A források erőforrásokkal kapcsolatban egyensúlyt kell tudnunk találni a nyomozással és nem nyomozati munkával foglalkozók között. Az alkalmazottaknak csak 35%-a nyomozó. A nyomozati egységnél pedig ez nagyon kevés ami pedig a jogalkotást illeti, úgy gondolom a főigazgatóknak nyitottnak kell lenni az alapszabályzatra vonatkozóan, a jogállásra vonatkozóan. Ami az olap függetlenségét illeti, ezt mindig meg kell védenie, nyomozások során is. Ki vagyok én? Belga rendőrtiszt vagyok, 22 éve, Majdnem a végén vagyok már, uram, ha megengedi, és eh, húsz év vezetői tapasztalatom is van e területen. Úgy gondolom, hogy ezen kívül van még valami plusz érték. A külső ember friss felfogásával, eh, de azzal együtt, hogy tudom, hogy mi történik, hozhatnék meg eh, oldást. Úgy gondolom, hogy a legmegfelelőbb megoldásokat lehetne találni. Rengeteg nyomozásban vettem részt Belgiumban, néhánynál az Olaffal együttműködve. Ezzel kapcsolatban jó tapasztalatunk van, és ez az utolsó ábrám, hogyha gyorsan dolgozunk együtt a tagállamokkal, akkor jó eredményre juthatunk. 2008-ig több megvesztegetési és korrupciós ügyetet terítettünk fel, és megfelelő időben zártuk le. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kicsit meglepődtem. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak itt nagyon oda kell figyelnie, mert Ön olyan dolgokat mondott, ami nagyon tetszene az Európai Bizottságnak. Egyrészt a külső vizsgálatokra való koncentráció, aztán a belső vizsgálat is nagyon fontos. Fontos, hogy itt a hitelességet erősítsük. A második kérdés, mi legyen az Olaffal? Ugye a, ön a nyitottságot követeli, ön, mint főigazgató nyitott lenne, azt mondja, azzal kapcsolatban, hogy az Olaf ügynökség legyen, de mi ennek pont az ellentétét szeretnénk. Több mint 95% szavazott amellett, hogy az Olaf az Európai Bizottság része maradjon, és tudjuk is, hogy miért. Ez úgy látszik, hogy két, ketten is teljesen mást akarnak a jelöltek közül, mint amit az Európai Parlament. Akkor miért válasszuk meg önt? Az első dolog, itt ez félreértés volt. Nem mondtam azt, hogy az Olafot ügynökségé akarom e, átváltoztatni, csak azt mondtam, hogy a főigazgatónak nyitottnak kell lennie a vitában, mert van vita. És hogyha a vitában valaki nem nyitott, akkor nem átlátható. E, azt gondolom, hogy a főigazgató legyen nyitott a vitákra, és eh, emellett azt gondolom, hogy annak, hogy az OLAF az Európai Bizottság struktúrájába tartozik, ennek vannak előnyei és vannak hátrányai. Az Európai Bizottság egy nagy szervezet, ennek az előnyeit ki lehet használni, hozzá lehet férni mindenféle helyszínekhez Európán kívül is. Szoros az együttműködés a főtitke, a főigazgatókkal, és emellett szoros az egy- együttműködés az ájdokkal is. A másik oldalon és emellett az információhoz is hozzá lehet férni, ez is előny. Hogyha a cég vagy az OLAF nem része az Európai Bizottságnak, akkor a legnagyobb probléma az lehet, hogy nem férnek már hozzá spontán módon az információkhoz, mint ahogy ez most történik. Nem mondtam véleményt, én csak azt mondtam, hogy nyitott lennék a vitában. Ennyi. Remélem. Ezt várta tőlem. Gejer úr. megpróbálok két kérdést egy percben föltenni. Ön tehát, Denolf úr, rendőr, rendőrtiszt, és abból indulok ki, hogy a, rend, a belga rendőrségen is van belső vizsgálati osztály. Az OLAF gyakorlatilag belső vizsgálati osztálya az Európai Bizottságnak. Ön, mint belga rendőrtiszt, ként mennyiben támogatná az ilyen típusú javaslatokat, hogy tehát a rendőrségből kiszervezzék a belső vizsgálati osztályt. Ön külső szakember, volt, van olyan jelöltünk, aki belülről jön, és nagyon jól ismeri az Olafot. Szeretnék kérdezni arról, hogy mennyi tudása van az európai intézményekről, hogy képes-e az európai intézményekben dolgozni, ezek eléggé bonyolultak, mint ahogy ezt észrevettem. Thank you very much indeed for the question, sir. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az első kérdésével kapcsolatban két belső nyomozati osztályunk van nálunk. Az én igazgatóságomban és folyik nyomozati munka természetesen, nem annyira jó három különböző osztályt, osztályra osztani a belső nyomozásokat, sokkal jobb egy osztályra koncentrálni ezt. Ami a kérdését illeti, az Olafot kiválasztani, vagy az, vagy az Olafból kiszervezni a belső vizsgálati vagy nyomozati részt, ez nem lenne jó ötlet. Én nyilván nekem tap, ugyanolyan tapasztalataim vannak, mint a belső jelölteknek, akik már itt dolgoznak, de én tíz éve rendelkezem egy mandátummal, amely vonatkozik a személyzetre, költségvetésre, különböző ágazatokra. Nagyon hasonló mm, osztályt vezetek, mint amilyen az OLAF. Az egyetlen jelölt, aki hasonló képzettséggel rendelkezik az én osztályomon, az is Olaf kérdésekkel, Olaf kérdésekkel foglalkozik. mivel nagyon sok, sokat foglalkozom az európai intézményekkel, sok a kapcsolatom velük, együttműködünk az Olaffal, az Európai Bizottsággal, sok főigazgatósággal. Vannak olyan kollégáim, és én is ilyen vagyok, aki parlamentbe látogat, az Európai Bizottságba látogat, mert részt veszünk azokon az üléseken, amelyek az adattárolásról szólnak például. Többször kértek meg arra, hogy ne csak mint fő előadóként, hanem mint projektvezetőként is vegyek részt különböző mm, programokban. Az Európai Bizottsággal tehát régóta együttműködöm, ez nem könnyű, de így lehet tapasztalatokat szerezni. Emellett az a hírem, hogy kompromisszumokat szeretem, ami a behajtási, eszközbehajtási konferenciát illeti, ezzel kapcsolatban készült egy tanulmány is a bizottságnál. Lehet, hogy nem ugyanaz a tapasztalatom, mint a már itt dolgozó jelölteknek, de van tapasztalatom, és nyitott szellemiséggel mm, közeledek ehhez a feladathoz, ami előny is lehet. Azt gondolom, hogy az Olafnál is 11 év elteltével itt az ideje a változásnak. Dolcsú következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt eh, Denolf úr! Értékes gondolatnak tartom, hogy eh, száznapos programot fogalmaz meg. Ez eh, egy új Olaf főigazgató esetében mindenféleképpen a számonkérhetőség a, a szó legjobb értelmében vett mérhetőségnek lehet a, az eszköze. Ennek kapcsán szeretném azt kérdezni öntől, hogy ha és amennyiben, mint az Olaf új főigazgatója, lehetőséget kap a programja megvalósítására. Hogy látja? Ennek a száznapos programnak a megvalósításához van-e szükség az Olafra vonatkozó ma érvényes szabályok megváltoztatására? Olyan szabályok, olyan normák, olyan működési előírások megváltoztatására, amely működési előírásokat a főigazgató a maga hatáskörében nem tud megváltoztatni. Illetve ennek a programnak a megvalósításához elegendőnek látja-e az OLAF jelenlegi költségvetését, elegendőnek látja-e az OLAF jelenlegi szakértői gárdáját, azaz elegendő-e a jelenlegi szak, jelenleg az Olafnál dolgozó eh, munkatársak közötti feladatok átrendezése, vagy pedig nagyobb személyzeti változtatásokra van szükség. Uh, köszönöm szépen a kérdéseket. Először is köszönöm azt, hogy látja hogy a beszámoltathatóság mellett vagyok. Valóban eddigi munkáimban mindig az voltam, nálunk is öt éves mandátumok voltak, most kellett megújítatnom, beszámoltattak, és megújították a, a megbizatásomat. Ez február elején volt. Persze tudom, hogy a programom ambíciózus, de emiatt nem kell a szabályokat, rendelkezéseket megvalósítani, enélkül is meg tudom valósítani. Megfelelő időben, és ezért mondtam, hogy az üzleti tervemben van a rövid, közép és hosszú táv, tehát megfelelő időben bizonyos szabályokat lehet, hogy meg kell változtatni nyilván, de nagyon sokat tehetünk változtatá- a szabályok változtatása nélkül is. Néhány példát. Ha újra akarjuk definiálni az igazgatósági posztot, ahhoz nem kell megváltoztatni a, a jogszabályokat, itt egy bizottságot összehívni, megbeszélni, a tanácsal tárgyalni, ér, érvényesítetni. Persze ennek van költségvetési kihatása, ön a jelenlegi költségvetést említette. Nem hiszem, hogy most plusz költségvetésre lenne szükség az Olafnak. Ú, van elég alkalmazott is, erre sincs szükség ami lényeg, és a szakértelem is megvan. A kérdés az, hogy a profilok megfelelnek-e. Ha azt nézem, hogy a tulajdonképpeni alkalmazottaknak csak 35%-a nyomoz és 65%-a támogató tevékenység, akkor ez egy nyomozó hatóságnál elképzelhetetlen. Meg kell fordítani ezeket a számokat. 65% munka kell, hogy az Olaf munkatársainak a nyomozással foglalkozzon. A profilokat kell tehát a nagyobb teljesítő képességhez megváltoztatni. Például lehet egy külön egységet a kezdeti nyomozásokhoz, tehát a beérkező dokumentumok vagy a dokumentumok értékeléséhez Mm, létrehozni, és az azt jelenti, hogy ők csak ezt a munkát végeznék, és minden más egységben felszabadulna ez, a le, ez a, az idő is. A, nem kell több pénz, és nem kell szak, több szakértelem. A struktúra így van, így van, az olaf struktúráját meg kell változtatni, mert a jelenlegi formájában nem az alaptevékenységnek megfelelő felépítésű, pedig az alaptevékenység az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme és a nyomozások. Köszönöm szépen, bácsit is eh, kollega. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelöltnek is. Előadásában jelezte, hogy nagyon fontos biztosítani a jó együttműködést a tagállamokkal. Az Olaf reformok ugye most vannak úton, és ezért állandóan arról beszélünk, hogy erősíteni kell a felelős intézményekkel a az együttműködést a tagállamokban. Van egy olyan javaslat, hogy a tagállamok felelős igazságszolgáltatói szerveinek tájékoztatást kell adni az Olafnak mondjuk évente egyszer, vagy fél évente egyszer a nyomozásokról, vagy akkor, amikor kéri azt az Olaf. Mit gondol? hogyan lehet a legjobban ezt elvégezni, hogy, hogyan lehet biztosítani a hatékony nyomozásokat a jövőben, és hogyan lehet elkerülni azt, hogy az adminisztratív eljárások ilyen az sokszor ugye feleslegesek és korlátozóan hassanak. Köszönöm a kérdést, uram. Azt hiszem, hogy a tagállamokkal való jobb együttműködés kulcsfontosságú az Olaf jövőjében. Nagyon sok nyomozás túl hosszú, és csak azért, mert egyszerűen sokáig ül az Olaf ezen. Mi gyakran ö, találkozunk az olaf és az is igaz, hogy gyakran minket már nem is érdekel a, az Olaf nyomozási része, mert, és azokkal nem is foglalkozunk, mert túl hosszú volt maga a vizsgálódás, a nyomozgatás, és a, és a dolgoknak a lényege már elveszett. Tehát miért eh, most van lehetőség arra, hogy létrehozzunk egy közös nyomozási csapatot? Ezt már egyszer, megjegyzem, mi megtettük, és nagyon sikeresnek, sikeresnek is bizonyult. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a nyomozás éppen ezért, és ehhez az organigramot is át kell alakítani. Ahol most szűk keresztmetszetek vannak, azok világosok, hogy, az világos, hogy hol vannak, ahol túl hosszú, azok a pontok, ahol túl hosszú ideig tart egy-egy folyamat. Ehhez persze bátorságra van szükség ezt megtenni, de tíz évvel ezelőtt megedzem, megtettem ezt, amikor nálunk új igazgató volt, de most nem tudnám eh, megtenni, mert tíz évig már neveltem ezt a eh, gyermeket, kvázi őtölném meg az új struktúrát. Eh, Csáci Berkákész úr, köszönöm szépen, elnök úr. Denolf úr, úgy gondolom az ön bátorsága nagy megtiszteltetés az Európai Uniónak. Egy ilyen magasrangú rendőrtiszt, mint ön, az, hogy az Európai Unióhoz keresi az utat, az nagyon tetszik nekem. Az is tetszik, hogy milyen bátran közelíti meg ezt a kérdést, azt mondja, a 35% a nyomozati munkára túl kevés, azt mondja, hogy hosszú ideig tart a nyomozás, ez is jó. Ön rendőri háttérrel rendelkezik. Hallották Grészle kolléganő éles megjegyzéséből, hogy az Olaf nekünk is egy nagyon különleges gyermekünk. Mennyire politikai a felfogása, mennyire politikus a hozzáállása ahhoz, hogy az Olaf munkáját politikailag is vezesse. Vagy pedig gondolja, hogy most túl erősen politikai jellegű az Olaf vezetése. Köszönöm, Uram. Nos, részben saját tapasztalatom alapján a jelenlegi igazgatásomból, igazgatóságomból válaszolnék. Öt egység van nálunk, az egyiket korábban felügyeleti határoz- bizottságnak neveztük. Ez tulajdonképpen ugyanazt a munkát végezte, mint az OLAF. Administratív funkciók nem rendőr, hanem a rendőrségbe integrált szerve, és nagyon közel állt a politikához az is. Úgyhogy megvan a tapasztalatom arra vonatkozóan is, hogy eh, a, a rendőrséget, eh, hogy mi a kapcsolat a rendőrség és a, a munkájához. De azt hiszem, azt kell megnézzük, hogy mi a Olaf jövője. A legfontosabb kérdés ebben pedig az, hogy az európai főállam, főállamügyész pozíciójának lét, létrehozásával nagy valószínűség, nagyon valószínű, hogy az OLAF is részévé válik. Az OLAF a nyomozó, az Europol a felderítő, és az Eurojust az igazságügyi támogató része ennek a, a munkának. Az eredménye ennek nyilvánvalóan az lesz, hogy a politika hatása a, az Olafra csökkenni fog. Addig azonban a valósággal kell számoljunk, de meg kell, hogy mondjam, hogy az Olaf igazgatójaként ami tulajdonképpen ugyanaz, mint az én, ugyanazt a munkát végzi, mint az én igazgatóságom, nem hagynám, hogy bármiféle politika befolyásolja az én e, intézkedéseimet. Nagyon fontos, tehát a, a nyomozási politikámat, az egyéb politika, tehát a parlament és más intézményeknek a szava a döntő, amit meg kell hallgatni, és ezeket az információkat mind fel kell tudni dolgozni, és erről tárgyalni. De ami a megoldás, az az, hogy az OLAF teljes mértékben független legyen. Stiles kollega. Köszönöm, elnök úr. Jelentős tapasztalata van. Belgiumban igen nagy hírnévnek is örvend, és az előnye, ahogy ön is mondta az, el, az előadásában, hogy jelenleg is együttműködik az európai intézményekkel, és ismeri az Olaf munkáját. Nagyon érdekesnek tartom, más jelöltökhöz hasonlóan ön is elmondta, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tulajdonképpeni nyomozásra. Az a 35-65 százalék nem helyes, meg kell fordítani de ez azt jelenti, hogy az, urzuson, az olafon belül kurzusváltásra van szükség. Bizonyos tevékenységet nem kell hagyni, vagy másként meg, más tartalommal, meg, megtölteni. Hogy gondolja ezt? Így van. Ugyanezt végzem a mostani munkámban is. Túl sok eset volt erre, és az embernek nyilvánvalóan az eset terhet csökkenteni kell. Több lehetőség van erre. Ami jó, az a de minimis politika az Olafnál. Ez egy kiváló eszköz. Küszöböket lehet meghatározni a munkához, és ebből lehet eldönteni, hogy igen vagy sem, hogy felveszük-e az esetet, vagy sem. Ha, ha ezt persze megtesszük, akkor nagyon nehéz lesz bizonyos eseteknél, mint például a belső nyomozásoknál saját magának eljárni az embernek. A tagállamokkal persze a külső nyomozásoknál lehet eh, a tagállamokhoz eh, fordulni, vagy, mint mondtam, le lehet rövidíteni az időt, és az eseteket át lehet utalni a tagállamokhoz. És ezzel további esetekre lehet forrásokat felszabadítani. Ez az egyik rendszer. A másik az, hogy több forrást biztosítunk a nyomozásokhoz mint mondtam én is. Vagy a harmadik, hogy meghatározzuk a prioritásokat az OLAF alaptevékenységére vonatkozóan. Én úgy gondolom, hogy jelenleg túlterhelt az OLAF, végig kell menni az esetportfólión a de minimis politikával, ami, hangsúlyozom, nem lehet ugyanaz a különböző területeken, amelyeken az OLAF aktív. Például más lesz a strukturális alapoknál, és más a vámnál mondjuk. De ugyanazok a szabályok, ugyanazt a rendszert kell alkalmazni. És ha ezt megtennénk, akkor biztos vagyok abban, hogy az esetterhet csökkenteni lehet, az esetek terhét. És nagyon fontos, mi lenne, a, mi, mi jön még ebből is, hogy stratégiai terven, egy operatív üzleti terv, hogy lépésről lépésre nyomon lehessen követni az eseteket. Az egységvezetőknek a felügyelete erősebb kell, hogy legyen. Sokkal hamarabb be kell vonni a jogászokat, az Olaf jogászait, hogy támogassák a nyomozást, hogy a nyomozók ne rossz irányba menjenek. Végül pedig nagyon fontos, hogy a tagállamoknak való esetátadás korán megtörténjen, nem szabad túl korán, erre van a közös nyomozás. Az emberek, eh, így mindenki eh, elégedett lesz, mert az Olaf is megtakarít forrásokat, a tagállamok is örülnek, mert ők pedig a különböző anyagi eszközöket vissza fogják kapni. És úgy látják, hogy ez eh, jelentős támogatás, és ezért cserébe támogatják az Olafot is. Köszönöm szépen. Az ECR még mindig nincs jelen, Irenhausen kollega a következő. Köszönöm szépen. Ugye mindig is két eh, helyzet adódik el. Egyrészt az eredményeket, az információkat, a, a médiák a folyamatban lévő nyomozásokról eh, közreadják, és a hallgatási kötelezettséget megsértik. A másik pedig az Európai Uniós intézményekkel kapcsolatban nem kellő az átláthatóság. Véleménye szerint ezek, a, ezek akut problémát jelentenek-e, amelyekkel a, önnek, mint igazgatónak majd foglalkozni kell, vagy pedig a, az elhallgatást és átláthatóságot, tehát a két extrémet hogyan kívánja kezelni esetenként akar majd eljárni, vagy pedig egyfajta egységes alapelv mentén? Thank you very much. Um, I think, uh, indeed... Köszönöm szépen. Igen, ez szerintem probléma, de általános politikát kell alkalmazni ebben a helyzetben, cégpolitikát, és szerintem ez az olapban ugyanaz, tehát az elsőleges dolog a vizsgálat. Az átláthatóságra szükség van, de ezt időzíteni kell mind addig, amíg futnak az ügyek, addig nem lehet kommunikáció a tömegtájékoztatás eh, irányában azok által, akik a vizsgálatot végzik. Egy vizsgálat után kell, hogy legyen átláthatóság, és ez is fontos, hogy ki fogja őrizni az őröket. Az Olafnak a felügyeleti szerepe merül itt fel garantálni a bizalmasságot és az átláthatóságot. Szerintem a, az alperesek jogai, a tájékoztatók jogai, ez az informátorok jogai, ez rendkívül jelentőségű, és már kezdettől fogva, kezdet-kezdetén be kell tartani a szinteket és a küszöböt, ezt mind garantálni kell, és különböző mechanizmusokat lehet alkalmazni, legyen egy ellenőrző bizottság, majd annak a szerepét kell tisztázni, hiszen ők felelősek az emberi jogokért. A parlament nagyon jó gyakorlatot hajtott végre, mégpedig a felülvizsgálati tanácsadás, vagyis az, hogy panaszt lehet tenni, és az ezzel kapcsolatos eljárás ügye. Így lehet garantálni a vizsgálat korrektségét, a bizalmasságot, de ugyanakkor lehetünk átláthatók, sőt kell, hogy legyünk, de megfelelő időben. A vizsgálat végén, akkor, amikor ezt már átadtuk a tagállamnak, és a tagállam dönt az eredményről. Szerintem ez általános politika kell, hogy legyen. Gres asszony. Köszönöm szépen. Um, átlag három évig tart az, hogy a tagállamok egy szabálytalanságot jelentenek az Olafnak. Ön Belgiumból van, és Belgium a problémának, nem pedig a megoldásnak a része. Ugye az ottani igazságügyi szolgáltatás eh, igen csekély eh, együttműködési készsége óriási problémát okoz nekünk. A parlament reformjavaslatokat terjesztett elő. A kérdésem, hogy ezekkel a jeves, ezek a javaslatok mennyire élvezik majd az ön támogatását. Köszönöm. Well, if, can first ask, uh, answer on the uh, Belgian Ami a belga helyzetet illeti, én nagyon közel állok a, a, belga szövetségi ügyészségi hivatalhoz, és tudom, hogy hol áll a probléma. A probléma az az, hogy az Európai Unió intézményének a székhelye Belgiumban van, azonban és az Olaf ügyének 30,5%-a a belga igazságszolgáltatás elé kerülnek, de nincs ehhez elég eszköz. Fe, tehát fel kellene gyorsítani az ügyeket, ez világos de mindig is prioritást adunk ezeknek az ügyeknek, ezeknek a kérdéseknek, és ez azt hiszem, hogy jó eredményhez vezet. Ez az mm, kérdésnek az első része. A kérdés második része a következő, amit ön mondott a javaslatokról, amelyeket a parlament fogalmazott meg. Azt gondolom, hogy ezek nagyon jó javaslatok, számosokból. Egyrészt, ugye ön arról a javaslatról beszélt, hogy a 99-es jogszabályt változtassuk meg, vagy adaptáljuk az új helyzethez, és a védelem jogát erősítsük meg. Ez nagyon fontos. Emellett erősíteni az eljárási garanciákat. És szigorúbb nyomozati szabályokat határozna meg a felül, felügyeleti bizottságnak a szerepét is tisztázni kellene. Ez jó lenne, mert az Olaf így a 21. század második évtizedébe léphetne. Nagyon is támogatom ezeket a javaslatokat. Ezeknek a javaslatoknak a leginventívebb része a felülvizsgálati tanácsadó. Ez nagyon jó lenne, ezzel erősíteni lehetne, a, illetve meg lehetne védeni az Olaf által elindított folyamatokat. Köszönöm szépen, Iván úr következik. Köszönöm szépen. Kaptunk válaszokat, minden kérdésre megkaptuk a választ, amit fel akartunk tenni, de azért még maradt itt még egy kérdés. Ön említette a Pluto programot, amely egy nagyobb szintre kezd áttevődni. Melyik az az első ágazat, amely előnyt élve, előnyét élvezhetne ennek a folyamatnak. Nem értettem a kérdésének az első mondatát. Most tehát ön említ, említette a Pluto programnak a ö, átalakítását. Ismerem a Pluto programot, nagyon jó program ez, a megelőzés területén, az adatbányászat területén, hiszen ez erősíthetné azokat a törekvéseket, amelyek a csalás kockázatokra rámutathatnak. Vannak olyan ágazatok, amelyek ebből profitálnak nyilván. Hogyha az együttműködésről beszélünk, és mielőtt rátérünk az ágazati kérdésekre, hadd szóljak néhány szót az információ áramlásról a tagállamok között. A tagállamoknak, ahol saját érdekeik vannak, mint például a mezőgazdaság vagy a vám, ott nagyon örülnek annak, boldogan adnak információt. Ahol azonban nincsenek érdekeik, mint például az Olaf belső nyomozati e, munkája, vagy ahol kedvezményezettek, mint a strukturális alapok esetében, ott nem annyira nagy örömmel adnak információt, e, és ugyan a saját lábukra lépnének azzal, hogyha e, adatot szolgáltatnának arról, hogy a strukturális alapokból nekik szánt pénzek nem érkeztek meg hozzájuk. Tehát itt kellene valamit változtatni. Hogyha ebbe, ehhez az ágazathoz fordulnánk, és a Plutót itt alkalmaznánk, azt hiszem, hogy kiváló eredményekre jutnak. Köszönöm, Andreas képviselő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Denolf úr, ön a pályázatában a politikai és, tár- és tárgyalási képességeit mm, hangsúlyozza. Hatsimakakis úr itt felvetette az ön politikai készségeit. Én szerintem a pénzügyi érdekek védelmének nincs semmi köze a politikához. Mennyiben gondolja, hogy azt, hogy a politikai és tárgyalási készségei elengedhetetlenek az Olaf igazgatói posztjához. A második kérdésem a következő. Úgy gondolja-e, hogy a whistleblowerek, az informátorok fontos szerepet játszanak-e e, ennek az irodának a munka, hatóságnak a munkájában? Lehet, hogy egy kicsit meglepte önöket a e, politikai készségeim ténye. E, menedzser voltam, és szakpolitikák területén fontos szerepet játszottam, ami a politikai képességeket illeti, egyetlen politikai e, pártnak sem vagyok tagja, úgyhogy ezt azt hiszem félreértették, nem így értettem. Ami itt fontos ez az, hogy, hogy nagyon erős tárgyalási készségeim vannak, és azt mondják rólam, hogy jó menedzser vagyok, főleg tárgyalások során, és az a hírem, hogy a politikusokkal is tudok tárgyalni annak érdekében, hogy elérjem azt, amit szeretnék. Ez azért egy kicsit más, mint az, amit ön említett. Én azt gondolom, hogy ha itt dolgoznék az Olafnál, akkor nem zárul, zárhatnám magamra az ajtót, nem izolálhatnám saját magamat, hanem tárgyalnom kell, és ez fontos, hogy politikusokkal tárgyalok. Ami a figyelmeztetőket illeti, ezeknek a szerepe nagyon fontos. Az európai intézmények személyzeti szabályzatában két cikk is van a figyelmeztetőkről. Egy dolog hiányzik, Eh, két cikk szól csak róluk, és semmi nem szól arról, hogy őket hogyan lehet megvédeni később. De ez nem szerepel a szerződés, illetve a személyzeti szabályzatban, és én ezt nagyon károsnak tartom, mert nagyon fontos lenne, hogy megvédjük őket. Köszönöm szépen Denolf úrnak, eh, hogy itt volt nálunk, és kellemes estét kívánok! Allora ascoltiamo adesso il... És akkor most elérkeztünk a negyedik jelölthöz, Tessinaki. Krisztina eh, Gellerbrandt asszony, üdvözlöm Önt, meg is adom egy. Good afternoon. President, honorable members. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselők. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutatkozhatom, és elmondhatom az alapfal kapcsolatos véleményemet. Krisztina Helebrandnak hívnak, és svéd köztisztviselő vagyok, és szeretnék az Olafnál dolgozni. A következőket szeretném ezzel kapcsolatban elmondani. Tényekkel kezdeném. Nem vagyok se bíró, sem ügyész. Nincsen szakmai tapasztalatom brüsszeli intézményeknél, és nem dolgoztam az Olafnál sem. Mindemellett, hadd mondjam el, hogy én jól képzett outsider vagyok, jogi végzettségem van, megfelelő, ez messze tekintő stratégiai és gyakorlati menedzsment tapasztalatom van, és elég bátor vagyok ahhoz, hogy akár a viharban is kiálljak az elveim mellett, és eredményeket szeretnék elérni, és az Európai Unióban az egyik legnagyobb kihívásokkal rendelkező munkát elvégezni. Az nemzetközi csalások elleni harcban fontos szerepet játszottam már régebb óta, és együttműködöm és egy olyan nyomozó hatóságnál dolgoztam, amely négyszer akkora, mint az OLAF, és kétszer akkora költségvetése van, együttműködve a tagállamokkal, és kihasználva az információt, amely a tagállamok között rendelkezésre áll. Figyelni fogok, erősíteni fogom a párbeszédet, és szorosan együtt fogok működni minden érdekelt féllel, de függetlenül fogok fellépni, hiszen független személy vagyok, és nagyon fontosnak tartom a függetlenséget az olap területén is. A legfontosabb prioritásaim a megfelelő e, a nyomozások során a minőség és a hatékonyság javítását tartom szem előtt, és mindenféle műveletek javítását az Olafban. Ezért szeretnék a minőség e, javítására, a hatékonyságra e, koncentrálni és biztosítani szeretném azt, hogy a nyomozások eredményeit össze állítjuk, elemezzük, és mindenki kihasználhatja, felhasználhatja ezeket az információkat azért, hogy a csalás elleni harcban erősebbek legyünk, és ez kulcsfontosságú az Európai Unió pénzügyi érdekének megvédése érdekében. Szeretnék nyitott lenni, átlátható párbeszédet folytatni az érdekelt felekkel és a testvérszervezetekkel, hogy erősítsem az OLAF szervezetét. ahogy a világban mindennek, az Olafnak is folyamatos változásra van szüksége, hiszen folyamatosan változik a környezet, és egyre nagyobbak az elvárások a korrupció és a csalás elleni harcban. Ezt a változás menedzsment területén szerzett tapasztalataimmal, illetve az oktatás és fejlesztés területén szerzett tapasztalataimmal szeretném megvalósítani, és szeretném javítani az OLAF munkatársainak a képzettségét és motivációját. Szeretnék egy sikersztorival kezdeni, e, a Havala sztorival, Havala történettel. Havala ez e, egy olyan módszer, egy olyan metódus, amivel gyorsan, kényelmesen és biztonságosan lehet pénzt küldeni, e, de ezt külső szervezeteknek is lehet küldeni pénzt ezzel, és ebben az esetben azt is láttam, hogy számos hatóság forrásait felhasználták ahhoz, arra, amikor észrevették azt, hogy ezt a pénzátutalási rendszert bűnügyi célokra használták ki. És volt egy eset, amelyben egy cég pénzügyi átutalásokat szervezett egy külföldi országból Svédországba. Ez egy egyedi üzlet, vagy egyedi vállalkozás, hiszen nagyon kevés legális mód van erre. Ezt felfedeztem, hiszen a cég és a tulajdonosa nem fizetett adókat, és nem volt megfelelő könyvelésük sem. A nyomozás azt mutatta, hogy ez több ezer tranzakcióra került sor, 120 millió euró értékben, 25 különböző bankszámla volt ebben részes, a négy legnagyobb bank érintett volt ebben három országban, és a lefoglalt, érté, lefoglalt eszközök értéke 5 millió euró volt. Az én célom az, hogy az OLAF egy világszinten vezető csalás ellenes szervezet legyen Hogyha én lennék a következő eh, Olaf eh, igazgató, eh, hadd mondjam el, hogy emlékezzenek arra, hogy a legjobb focista, mint például a Maradona, nem biztos, hogy a legjobb edző is. Köszönöm. Grazie a lei. Onorevole Gressle. Köszönöm szépen, Gressle asszony. Köszönöm szépen. Nagyon erős nő, azt látom. Most vitatkozhatunk azon, hogy egy futball Mm, edzőnek itt milyen szerepe van, legalább jó lenne, hogyha legalább a szabályokat, a futball szabályait ismerné, de ezt most hagyjuk, nézzük meg azt, hogy ön mennyiben ismeri a szabályokat. Az biztos, hogy vitathatatlanul pénzügyi szakember, és ön azonban messze van az igazságszolgáltatási tapasztalattól, amit elvártunk kicsit messzebbről ismeri a hatóságot, ezért szeretném látni, szeretném megtudni azt, hogy hogyan képzeli el a változásokat. Tíz hónapja nincsen főigazgatója a hatóságnak. Melyek, mely ez az, melyek azok a az elsődleges intézkedések, melyik az az első három intézkedés, amelyet szeretne minél hamarabb bevezetni, hogyha öné lesz a felelősség? Uh, Úgy gondolom, lehet, hogy nem a szokásos profilom van ehhez a pozícióhoz, de jogi hátterem van, masters fokozatom jogból, bár bíróságon belül nem dolgoztam, de tapasztalatom van az ügyészi bírói munkáról. A az Olafról szerzett információk alapján, amit sikerült beszerezni az éves jelentés, elég sok kritika fogalmazódott meg erről, és az Olafnak menedzserként kell eljárnia ahhoz, hogy változások legyenek a szervezeten belül, a, inkább a vezetői hozzáértést kellene javítani, és nem a jogét. A ehhez természetesen jogi keretekre van szükség. Egyébként, ahogy én ezt tanulmányoztam, úgy láttam, hogy nem annyira bonyolult mindez, fegyelembe véve a jelenlegi kereteket. Ahogy ön mondta, lehet, hogy azt lehet mondani, hogy az Olaf most egy kicsit lassabban dolgozik, és most már ismét neki kellene lendülnie. Nagyobb szervezetekben szükséges változtatásokat végrehajtani, és ez az Olaf esetében is így van. Ezt a vezetés szintjén kellene elkezdeni, és meg kell vizsgálni, hogy lehet-e megállapodásra jutni arról, hogy mire van szükség, mert 500-an dolgoznak a Olafba, ha jól tudom, és ott egy tímre van szükség ahhoz, hogy a szükséges változtatásokat végrehajtsuk. Ez lehetséges, és néhány változtatást gyorsan el lehet végezni. Az én javaslatom az, hogy legyen egy terv, meg kell nézni, hogy mit lehet elvégezni három éven belül, majd pedig öt éven belül. Geyer képviselő. Kellebrant asszony, az Olaf egy olyan hivatal, amelynek igen eltérő feladatai vannak, belső vizsgálatok, külső, nyom, belső nyomozás, külső nyomozás, és EU pénzekkel való csalás elleni harc. Egy sor egyéb terület a pénzügyi ágazaton belül, ahol az Európai Unió pénzügyi érdekeit sérülés éri. Kérdésem, hogyan látja a különböző tevékenységek közti egyensúlyt az OLAF tevékenységei között, és milyen változtatásokat lát szükségesnek a jövőre nézve? Uh, <clears throat> Szerintem változtatásokra mindenütt szükség van. Az erőforrások 10%-át ma a belső vizsgálatokra költi az OLAF. Lehet, hogy ezt emelni kellene, nem tudom még, meg kell néznem az ügyeket, ott kell, hogy legyek, beszélnem kell a vezetőkkel azért, hogy itt világos képet kapjam. Ami pedig a hátteremet illeti, az adóhatóságnál dolgoztam, ami a múltamat illeti, és itt adókkal és áfával foglalkoztam, de az elmúlt tíz évben a Nemzeti Operatív Tanácsnál dolgoztam főként, együttműködve a rendőrséggel, nemzeti szinten, de határokon átnyúló tevékenység során is. Hogyan lehet a kérdésekkel foglalkozni különböző szinteken, különböző területeken, a társadalmon belül? Itt szereztem tapasztalatot, és szerintem ezt az Olafon belül is el kell végezni, meg kell nézni, kik az érdekelt felek, hogyan lehet velük együttműködni, dolgozni. Brüsszelről van szó, de a fő javítás szerintem a tagállamokkal való együttműködés terén lehetne elérni. Fiel képviselő. Köszönöm szépen. Svédül fogok beszélni, felhasználom az alkalmat. sokat beszéltünk a frakciómon belül mindenről, és feltettük a kérdést, milyen kompetenciákra van szükség ahhoz, hogy valaki ezt a posztot betöltse. Szerintem itt három lényeges elem van. Először is valaki, megfelelő személy kell általánosságban, de legyen három kompetenciája, először is tulajdonsága, tulajdonsága a vezetés, a menedzsment terén, és amit ön elmondott, a szerint önnek valóban van itt tapasztalata. De az európai kompetenciák is szükségesek, az európai együttműködés terén is szükség van erre, valamint jogi téren is tapasztalatra, kompetenciára. Szeretném tudni, hogy melyek az ön tapasztalatai az európai együttműködés terén és a jogi jellegű vizsgálatok nyomozások terén. Három területről érdeklődött, és az előbb a vezetési tapasztalatomról beszéltem, de kerüljön szóba mind a kettő. Nem dolgoztam Brüsszelben, nem dolgoztam az intézményekben, én a másik oldalon működtem nemzeti szinten. Feladatom az egyik illetékes hatóság volt, nemzeti illetékes hatóság. A stábomon belül elég sokan foglalkoztak a vizsgálatokkal, olyan vizsgálatokkal, amelyeket az Olaf indított meg. Ez az egyik tapasztalatom. Ami pedig a jogi jellegű tapasztalatot illeti. A fő területem az adóügyek voltak, de figyelembe véve az elmúlt 15 éven betöltött funkcióimat, volt alkalom arra, hogy jól megismerjem a különböző jogi területeket, elmélyüljek bennük, és a életrajzomból látszik, hogy két-három évente változott a pozícióm, így egyébként ez azt jelenti, hogy lehetőségem van arra, hogy új területre evezzek, amikor jogi kérdésekről van szó, és meglehetősen gyors vagyok a megismerés terén. Bácsi, képviselő, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt jelölt, szeretnék gratulálni önnek a bátorságához, ahhoz, hogy jelöltette magát erre a felelős posztra. Az ön tapasztalata nagyon érdekes. Az ön példája példa arra, mint egy jó futballbíró, hogy egy játékosból is lehet egy nap jó bíró. Ami az Olafot illeti, tudjuk, hogy a tagállamokkal jó kapcsolatot tart fenn, és ön fogja az Olaf munkáját, annak minőségét meghatározni. Válasz. Úgy érzem, hogy a legfontosabb dologra tapintott rá az Olaf jövét illetően. Az Olafnak sokat kellene dolgoznia minden egyes vizsgálaton, ami a tagállamokat érinti, és szerintem ezekben az esetekben az Olafnak sokkal korábban kell kapcsolatba lépni a tagállammal, mint ahogy az ma történik. Ha az Olaf eredményeit megnézzük, ha ezekről olvasunk, akkor látjuk, hogy elég sok időt telik el a között, amikor a vizsgálatot megindítja az Olaf, és a között, amikor átadja a jelentést a tagállamnak. Két éves időszakról van szó. Megértem, hogy a vizsgálatot végző az ügyész a tagállamban úgy érzi, hogy nem akar új ügyet elindítani, mert régi információkon alapulnak ezek az ügyek. Tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamokkal való együttműködés sokkal hamarabb kell megindítani. Csak Heci Márkákis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük, hogy itt van. Tudjuk ugye, hogy a futballban is sok a csalás. Hadd mondjam el, hogy van itt egy egyéb és egy egyéb kritérium, Európának erős és kompetens nőkre van szüksége. Több erős és kompetens nőre vezető pozíciókban. Azt szeretném kérdezni, hogy ön hogyan határozza meg a függetlenséget? az Olaf függetlenségét és ennek a szerepét az Európai Unióban. Köszönöm. A jelenlegi helyzetben a függetlenség a következő. Ola, az Olaf az Európai Bizottság része. Egy olyan szervezet, amely administratív nyomozást végez. Az Olafot egy olyan jogi keretben hozták létre, amelyben az Olaf és az Olaf igazgató, főigazgatója, mint személy, független. És a nyomozások, amelyeket az Olaf végez, ezek független nyomozások. És ennek a függetlenségét garantálandó egy felügyelő bizottságot hoztak létre. Hogy ez önmagában elége a jövőben, vagy nem, ezt most nem tudom megmondani de ez a jelenlegi jogi keret, amelyet én megvizsgáltam, és amelyet megnéztem, amikor jelentkeztem a feladatra, benyújtottam a pályázatomat, és ez a mostani helyzet hogy a parlament tesz-e javaslatot arra, hogy ezt változtassák meg, hát ezt majd az Olaf nyilván követnie kell. Nem az Olaf fő igazgatójának a feladata, hogy itt előre menjen, de hogyha egy, egy változást javasolnak, az Olaf eddigi 14 éves munkáját és tapasztalatát ennek során természetesen figyelembe kell venni, Stász úr. Asszonyom utalta futballra, és a kollega is megtette azóta. Nagy bajba kerülök most, mert belga vagyok, és igazából a focihoz jelenleg abszolút nem is szólhatunk, de vannak itt olyanok, akik értenek hozzá. De a kérdésem a következő hat Olaf jelöltünk van az igazgatói posztra, hat jelölt, hárman belsők, há aztán egy valaki, aki kvázi az Olaf apja, hárman újak, akik új levegőt tudnak pumpálni az Olafba ön is ide tartozik. Megfelelő a felkészültsége, és elmondta, hogy milyen elképzelései vannak. A hiányosságok, a kritikát említette. A kérdésem véleménye szerint hogyan fogja az igazgatói posztot felfogni menedzserként? Hogyan fogja új igazgatóként a mandátumának első száz lépését kitölteni? Tehát mik az első lépések? Ez olyan, ugye az első néhány nap az olyan, mint a nászút. Akkor meg kell ismerkednünk, meg kell ismerni az alkalmazottakat, a vezetőket, de az érdekelt felekkel a kapcsolatban is egy, a viszonyt ki kell tudni alakítani. Olvastam a jelentéseket, olvastam a kritikákat, ról az elmúlt tíz év különböző irány, irányultságairól, illetve különböző irányokból érkező kritikákról. Én a kritikával kezdeném, és körbejárnék, hallgatnék, és meghallgatnám, hogy vajon osztják-e az ott dolgozók a parlament véleményét például vagy a felügyelő, az OLAF felügyelőbizottságnak a véleményét. Ezzel kell kezdeni akkor, amikor változtatni akar az ember, ezt kell megnézni, hogy, hogy értjük-e egymást, mert ha nem, akkor nagyon nehéz egy változtatást megkezdeni. Nem elrendeljük a változtatást, hanem azt úgy kell tudni megvalósítani, hogy az megértésre épülhessen. Tehát az első napokban figyelni, hallgat, odafigyelni kell, és aztán lépni. Köszönöm szépen, Zanderberg kollega. Köszönöm szépen. Nos, az adó kérdésekre vonatkozó kvalitásai egyértelműek. Az érve, érvei más nyomozásokkal kapcsolatban a nemzetközi együttműködést is igénylik, ahogy ön is említette. Szeretném, hogyha részletesebben, mélyebben elmondanám, milyen konkrét esetekről van szó. A másik kérdésem, az írásos beadványára vonatkozik. Itt ebben az áll, hogy azt szeretné, ha az Olafot arról ismernék meg, vagy arról lenne híres, hogy átlátható a munkája. Angolul itt azt írja. Work. Azt szeretném tehát, hogy az Olafot az átlátható munkájáról ismerjék meg ez a múltra, vagy a jövőre vonatkozik, vagy pedig kritika az Olaf átláthatóságára vonatkozóan, és mit tervez a jövőre? Két kérdés volt, ha jól számolom. Az első az esetekről szólt. Tapasztalatom szerint, és ugye 20 éve dolgozom adóügyekkel, hogy az a tapasztalatom, hogy minden egyes eset, amely elém kerül, adóval indul el, de mindig valami más van benne. Biztos vagyok abban, hogy mindannyian ismerjük a 920-as, 30-as évek eh, Al Capone történetét, amikor vád alá helyezték. Természetesen eh, gyilkossággal, elébe erőszakos cselekedettel vádolták, de rács mögé adó ügyek miatt került. Ez az én tapasztalatom is. Több eset ben dolgoztam, amely szervezetbűnözéssel volt kapcsolatban, és minden egyes esetben volt erőszak, narkotikumok, de nagyon-nagyon nehéz eljutni a szervezetbűnözés csúcsára, őket elítéltetni. Mi szerencsések voltunk, mert az adóügyek mindig ide eljuttattak minket. Tehát ez a tapasztalatom az adó egy ügyekkel kapcsolatban. A másik pedig a, az átláthatóság, hogy a múltról vagy a jövőről van-e szó, hogy kritika volt-e ez részemről vagy sem. Az átláthatóság szükséges ahhoz, hogy hogy megszerezzük a szervezet számára a jól kiérdemelt tiszteletet. Az olyan szervezet, amely nyomozóhatóság, mint az OLAF, OLAF ha jó munkát végez, nem biztos, hogy szeretik őt. De ha átlátható, és ha nyitott, nyílt azzal kapcsolatban, hogy mit végez, hogyan végzi, és hogyan teljesíti a feladatait, akkor úgy gondolom, tiszteletet ébreszthet. Az Olaf pedig azzal, hogyha átláthatóan végzi a nyomozásokat. Így tudja a szükséges tiszteletet megteremteni maga irányában. Makovej kollega. Thank you. Köszönöm szépen. Önnek nagyon sok éves tapasztalata van csalásügyekben, illetve eh, jogi nyomozati eh, területen magas szintű tapasztalatokat szerzett, és ezért örülünk a pályázatának. Az első kérdésem, a korrupció önmaga, önmagában nem tartozik az alapmandátuma alá, de tudjuk, hogy a korrupció és a csalás gyakran összefügg. Ezért kérdezem, hogy van-e valamilyen terve ezzel kapcsolatban? Szeretné-e összekapcsolni ezt? Ha, ezt szeretné-e, hogyha ezt az összekapcsolódást az Olaf szintjén műveletekre le lehetne fordítani, vagy fellépésre fel, le lehetne fordítani. Mi a véleménye a korrupció és a csalás összefüggéseiről? Másodszor vannak problémák ugye, ugye az Olaf munkájával kapcsolatban. Az egyik probléma a nyomozások időtartama. Mit tenne annak érdekében, hogy csökkentse a nyomozások időtartamát? Gondol, úgy gondolja-e, hogy az egyes ügyek prioritá, prior, prioritizálása megoldás lenne, és ha igen, akkor milyen alapon tekintene prioritásosnak egyes kérdéseket? Köszönöm. Válasz. Az első kérdés a korrupcióra vonatkozott. Mivel ez nem az Olaf mandátumának része, azt gondolom, hogy az Olafnak legalábbis az elején nagyon sokat kellett foglalkozni a csalási ügyekkel. De azt gondolom, hogy az Olaf felelősségébe tartozik az is, hogy javasoljon, javasoljon változtatásokat. Ez lehet a jogi keretváltoztatása is. Meg kell néznem, hogy milyen tapasztalata van az Olafnak az elmúlt évek nyomozati munkájából, hogy eldönthessem, hogy jó ötlet lenne-e a jogi keret megváltoztatását javasolni. A második kérdés az nyomozások időtartamára vonatkozik. Azt gondolom-e, hogy jó-e a prioritizálás? Nos, bizonyos feltételek mellett akár jó is lehet, hiszen azt gondolom, hogy annyira sok ügy van, amelyet meg kell vizsgálni. A legutóbbi éves jelentésből, amelyet az Olaf benyújtott, az, azt kell, hogy mondjam, hogy az hogy két éves a nyomozási időtartam, az egyes ügyek átlagos nyomozati időtartama, és ez elfogadhatatlan. És bár az Olaf a kifejezetten nehéz kérdésekre koncentrál, akkor is az időtartamot csökkenteni kell, mert különben ez csökkenti az eredmény minőségét, vagy alkalmazhatóságát, felhasználhatóságát. Több lehetőség van ezt javítani. Meg kell nézni, kiválaszthatunk például tíz nyomozást, és mindegyiket lépésről lépésre lebonthatjuk, és megnézhetjük, hogy hol megy el az idő. Megfelelő képzettséggel rendelkeznek-e a, a nyomozók, a munkatársak? Használjuk-e a kockázatelemzési tényezőket? eszközöket, hogyan dolgoznak a munkatársak. Tudom, hogy van egy kézikönyv, egy Olaf kézikönyv, de tényleg ezt végrehajtják-e, betartják-e, követik-e? Különböző fellépések lehet tervezni annak érdekében, hogy csökkentsük a nyomozások időtartamát, és meg vagyok győződve arról, hogy ez lehetséges. Ayala Sender asszony. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, asszonyom, a szakbizottságunkban. Nos, kiváló menedzserként mutatkozott be, ilyen embereket szeretjük. De az Olaf egy olyan eszköz, amely mennyiségileg, de minőségileg is, tehát nem csak minőségileg, hanem mennyiségileg is kihívást jelent. Ami a minőséget illeti, az ugye egyértelmű, a, min, a mennyiséggel kapcsolatban eddig hány ember tartozott önhöz a korábbi munkaköreiben? A második kérdésem pedig, hogy mennyire tudja az Olaf munkatársait a különböző nemzetekből, képviselőiből összeálló csapatot összefogni. Ami pedig a minőséget illeti, a határidők fontosak. Az átlagos eset felgöngyölítési idő önöknél mennyi volt? Hiszen ez az Olafnál probléma. Végül pedig ugye a Most Noticeable Personal Skills-nél azt írja, hogy szeretek a csalás ellen harcolni, felkiáltójel nem csak lelkesedést keresünk, ugye az OLAF az egy nagyon erős eszköz, amely eh, eh, vállalatoknak kárt okozhat, hírnevet törhet rom, romba a fennálló határidők miatt is. Mi ezzel kapcsolatban a felfogása? Elég sok kérdést tett fel, remélem, hogy mindegyikre emlékezni fogok. Az első, a minőség és a csapatok, tímek nagysága. 2000 alkalmazattal dolgoztam egyszer, különböző csoportokra oszlottak, irodákra, szekciókra, és utána jöttek a tímek, általában kettő-négy főből álltak. A minden napi munkában az én tímem a management tím lenne, vagyis nyolcan lennénk a vezetői csoport. De ami a nyomonkövetést, illetés, az eredményeket, az összes menedzser, az összes vezetőre szükségem lesz, körülbelül 100 főre, és velük rendszeresen összeülnék, valamint az irodák vezetőivel is. És én így vezetném a szervezetet. Én így szoktam vezetni egy szervezetet. Ami pedig a multikulturális szempontokat illetése a sokféleséget a szervezeten belül, az előző szervezetemben 15-20%-a a stábnak nem svéd származású volt. Szorosan együttműködünk, vagyis ezen a témán dolgoztunk, amikor fölvettünk új embereket az elmúlt kb. tíz évben. Ennek az az előnye, hogy mostanában, amikor auditálást végzünk ellenőrzés egy cégnél, akkor most már nem panaszkodnak arról, hogy az emberek nem értik meg a nyelvet és a kultúrát, mert nagyon gyakran ellenőrzéseket végezhetünk azon a nyelven, amely a cég tulajdonosának a nyelve. Ez nem könnyű, ezt el kell mondani, egy multikulturális szervezetet vezetni nem könnyű. Türelmesnek kell lenni. Felállítottam egy vezetői programot a vezetőknek, menedzsereknek. Ennek alapja egy holland tanulmány. Hostede professzor készítette. A megértés, és a különböző kultúrák, nyelvek felhasználása egy-egy szervezeten belül, ez meglehetősen sikeres volt. Ezt az évek során kell megtanulni és alkalmazni, azonnal ez nem jön ami pedig a határidőt illeti. A jelenlegi szervezetben komplikált esetekkel foglalkozunk, ugyanúgy, mint az OLAP. A komplikált esetek keretében a rendőrséggel és az ügyésszel együttműködünk. Nálunk 10 hónap a határidő, és az ügyek 80%-át 10 hónapon belül meg kell oldani, és a jelentést is addig kell elkészíteni. Nem mindig nekem készítenek jelentést. Egyébként ez nem könnyű, és most már öt éven dolgozunk ezen, minden évben egy kicsit előbbre jutunk, de ezzel állandóan foglalkozni kell, mert különben nem lesz folyamatos előre lépés. Azután volt egy kérdés, ami az etikai kódexsel volt kapcsolatos. A mostani szervezetben körülbelül tíz évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy milyen fajta kódexet kell megosztani vagy használni ahhoz, hogy nap mint nap ennek alapján dolgozzunk. Nem csak el kell mondani ezt az embereknek, hanem ezt érezni kell, hogy ez közös, hogy ezt mindenki osztja. És ez bizony nem könnyű feladat. Jó, hogyha ehhez tartjuk magunkat, de három-négy évbe került, még mielőtt elmondhatnám, hogy a szervezetemen belül az összes alkalmazott, az összes odolgozó osztja az etikai kódexet, úgyhogy ez se könnyű megvalósítani. Szeretnék még kiegészítő kérdést tenni. Nem a munkakódexről beszéltem, hanem etikai kódexről, vagyis hogy lehet a személyek vagy a vállalkozások jogai tiszteletben tartani akkor, amikor vizsgálatot végeznek. Elnézést, félreértettem a kérdését. Amikor vizsgálatot folytatunk, legyen az igazgatási jellegű, vagy pedig rendőrtisztként vagy ügyészként végezzük ezt, akkor meg kell bizonyosodni arról, hogy megfelelően kezeljük-e az embereket. És az embereknek nagyon sok joguk van a nyomozás vagy vizsgálat során. Gondoskodni kell arról, hogy a vizsgálatot úgy folytassuk, hogy a kódexet betartsuk, és azt a jogi struktúrát is, amelyet egy jogi jellegű vizsgálat során be kell tartani. Ez nagyon jelentős, fontos kérdés. Andreász képviselőasszony, köszönöm, elnök úr. Sokat hallottunk arról, hogy hogyan kell egyesültani az Olaf munkáján belül a nyomozati, vizsgálati és igazságügyi oldal között, de a, az ügyek felfedése, felfedezése, erről még nem hangzott el semmi, hiszen a vizsgálatot nem lehet úgy elkezdeni, hogy előtte ne fedeznék fel azt a, az esetet. Ezt valahogy az olafon belül eddig elhanyagolták. Ön, ha ezzel egyetért, akkor mi a véleménye? Hogy lehetne ezt a munkát erősíteni? Igen, a csalást először fel kell felfedezni, különben nem lehet vizsgálatot folytatni. Önnek tökéletesen igaza van, és köszönöm, hogy feltette ezt a kérdést. Úgy érzem, hogy a vizsgálatok az Olaf esetében a vizsgálatok 50%-a úgy kezdődik, hogy információt kapnak, és szerintem a, az Olafnak offenzívebbnek kellene lennie kockázatelemzés alapján kell dolgoznia, és azt kell meggondolnia, hogy hol lehet, hol fordulhat elő csalás. Tudni kell, hogy mit érdemes megnézni, mert különben nem lehet felfedezni a csalást. És szerintem az Olaf jó szervezet, mert falain belül multikulturális, disziplináris csapata van, amely kompetens nagyon sok terepen. Van ügyészük, jogi, gazdasági hátterük, és a csalás felfedezéséhez erre szükség van. Meg kell nézni, vagyis tudni kell, hogy mit kell megnézni ahhoz, hogy valamit felfedezzenek, és ehhez az összes modern eszközt fel kell használni azért, hogy hatékonyan jöjjenek rá a csalásra. Elnök, köszönöm szépen Keleman asszonynak. Most ezzel mára be is fejeztük a meghallgatást. Holnap reggel találkozunk.